Colleagues, uh, please take your seats. Kérem, foglalják el helyeiket, kollégák. Megkezdjük a munkánkat. Az első napi rendi pont az attól, hogy elmagyarázom. Én vagyok a raportőr, de Aguilar úr távollétében én fogok elnökölni, mert még sajnos az elnök, a társelnökök sem tudtak eljönni. Először is, mivel egy kisebb teremben vagyunk, csak német, angol, francia, görög, spanyol, magyar, olasz és lengyel tolmácsolás van, tehát elnézést kérek azoktól, akik a saját nyelvükön nem hallgathatják. Ez a nyolcadik meghallgatás hihetetlen, hogy már héten túl vagyunk, tehát ez a nyolcadik lesz, amely itt egy kicsit sebességet váltunk. Ezek a korábbiak nagyon jól szervezettek voltak, jogi aspektusokkal foglalkoztunk, és elsősorban az USA-beli helyzetről volt szó, de ma nagyon élesen, koncentráltan, több szinten fogunk foglalkozni az EU-s helyzettel. Nemzeti szinten, EU, illetve az Európa Tanács szintjén, illetve nemzetközi szinten, és vannak bizonyos függőben lévő vagy folyó jogi esetek, amelyeket szintén gorcső alá veszünk. Tudom, hogy webstream is készül erről, illetve folyik. Három előadást hallunk. El szeretném magyarázni, hogy mivel időszűkében vagyunk, és hogy a második félidőben még egy plusz előadónk is lesz, és az árnyék előadók egy része nincs is itt, tehát a prezentációk után az árnyék jelentéstelők, illetve én raportőrök kérdéseket várunk önöktől. Sajnos nem, nem tudom, hogy a kollégák egyetértenek -e ezzel nézem a kollégákat, mivel csak egy árnyék jelentéstevő van itt, tehát az ő engedélyét kérjük, de mivel látom, hogy, hogy bólogat, ezért akkor ezt így fogjuk. Nem tudom, Vossz úr, akkor beleegyezik. Azt hiszem, hogy akkor így fogunk eljárni. Hm, kollégák, most három előadást hallunk majd a jog különböző területeiről. Megnézzük, hogy az alapvető emberi jogok és a jog általában hát megsértésre kerültek-e a lehallgatásokkal, megfigyelésekkel kapcsolatban. Megnézzük az EU idevágó törvényanyagát. Az első előadónk Martin Scheinin úr, ő a nemzetközi jog szempontjából vizsgálja meg a kérdéskört. Pillanatnyilag az European University Institute eh, oktatója, de korábban az ENSZ eh, speciális raportőre volt, és az úgynevezett Survey Projectnek is a feje, ez az eh, FP7-es EU-s keretprogram keretében valósul meg. Shannon professzor elsősorban a nemzetközi kereteit fogja vizsgálni ennek a kérdésnek. Ön át is adom a szót, és 10 percet kap az előadására. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, nagy örömmel tartom ezt az előadást ennek a kiváló, kitűnő társaságnak. Ahogy az elnök úrtól hallottuk, az a feladatom, hogy a nemzetközi jog szempontjából vizsgáljuk meg, hogy az elektronikus adat lehallgatás, különösen az USA-ban, de máshol is megfelel a nemzetközi előírásoknak. Az, a rövid válaszom az, hogy egyrészt az Egyesült Királyság és az USA is olyan cselekményeket hajtottak végre, amelyek a a nemzetközi polgári és polgári jogi egyezmény 1966-os egyezménybe ütköznek. Ezeket ratifikálták ugye 7 és ez gyakorlatilag az előfutár az, az európai emberi, az emberi jogok európai egyezményének. Sem az USA, sem az UK ö, nincs olyan helyzetben, hogy az ENSZ hogy, hogy, hogy bármilyen nemzetközi szerv meg tudná ítélni, hogy adott egyes esetekben ö, megsértették a törvényeket. Viszont vannak más mechanizmusokat, amelyeket ö, ugyanez a bizottság meg tud vizsgálni, és ezek alapján az az USA is és az Egyesült Királyság is úgynevezett egyéni beadványokat ö, ismert el ezzel kapcsolatban. A ez egy olyan helyzet, hogy két nyugati demokrácia olyan cselekményeket követett el, amelyek súlyosan sért a nemzetközi előírásokat, a polgári és emberi alapvető jogikat, és e, gyakorlatilag ebből kifolyólag úgynevezett államok közötti e, panaszmechanizmus e, léphet életbe. A periódikus jelentéseket ö, teszünk tehát közzé a helyzetről, és ö, ennek alapján megvizsgáljuk, hogy ezek az országok követik vagy nem követik a, a jogokat. Egyébként ö, ezek a vizsgálatok az USA-val kapcsolatban ebben az évben zajlanak még le, az Egyesült Királyság pedig a jövő évben esik ilyen vizsgálat alá. A az egyezmény 17-es cikkkel ellentétes, tehát a ellentétesek, tehát az említett cselekmények, és erre, ezzel kapcsolatban nagyon szigorú és kötelező normatívák élnek nemzetközi szinten, és megvannak a, a megfelelő jogi csatornák jogi lépések megtételére. Megfelelő jogi kereteket kell teremteni ahhoz, hogy a szükségtelen vagy túlzott beavatkozás a magán szférába, ide tartozván, ugye ide tartoznak a privát magánkommunikáció és ö, aktusok is, ö, megfelelő védelemben ö, részesüljenek. a HR bizottság általános kommentárjai közül a 16-os per 1988-ra hívom fegyel, a figyelmet, hogy a 17-es cikk alapján a magánélet, tehát a privátszféra védelme még csak aránylag gyerekcipőben járt, de látjuk ebből a két idézetből, hogy hogy csak jogi alapon lehet ö, beleavatkozni a magánszféra kommunikációjába, ö, a komputerek, adatbankok és egyéb eszközök felhasználásával. 2005-2000 11-es periódusra vonatkozó <clears throat> jelentés az közvetlenül vonatkozik a két esetre. A 2010 márciusában az emberi jogi tanács úgy döntött, hogy az általános komment tehát a 17-est egy új ö, paragrafussal cseréli ki, amely az látható 1988-as keltezésű szövegre alapul. Az én a 17-es cikkel kapcsolatos egyéb hát, ö, HRC állásfoglalások alapján készítettem el a saját állásfoglalásomat, amely elsősorban azzal kapcsolatos, hogy milyen korlátok közé kell szorítani az a magánszférába történő beavatkozást, Az első, hogy törvényes keretek közé kell szorítani ezt a tevékenységet. A, egy adott jognak lényegileg sérthetetlennek kell lenni. Fontosak ezek egy demokrata, demokrat, demokratikus társadalomban, hogy, hogy a diszkréció nem itt a diszkréciót figyelembe kell venni, nem lehet tehát diszkréció mentesen közíteni az adatokat, nem elég egy adott legitim cél szolgálni, hanem szükséges kell, hogy legyen, hogy ezt a célt elérhessük. Ezen kívül az arányosság, a megfelelőség és a legkevésbé intruzív, tehát beavatkozó jelleget kell biztosítani, és hogy ne mondjon ellent egyéb ö, emberi jogoknak. Ez egy kumulatív ö, limitációknak nevezzük, amely vonatkozik tehát az N az USA NSA, tehát a Nemzetbiztonsági Hatóság által foganasított lépések esetében tehát amelyek, amely szervezet, tehát nyilvánvalóan megsértette a 17-es cikkben foglaltakat, vagyis ez egy önkényes vagy törvényellenes cselekmény sorozat volt. Mivel időszűkében vagyunk, néhány megjegyzésem lenne csak, tehát a megfigyelést ne, nem csak a létező törvények alapján, hanem az úgynevezett foreign intelligence, tehát a, a külföldi megfigyelés seke fog, foglalkozó törvényre is alapult, tehát ezen felül még akkor is, hogyha az úgynevezett metadátára történik utalás, akkor is érvényes a magánszféra sérthetetlenségének az alapelve, mert a metadata a kapcsolatban, ugye az válik egyre inkább nyilvánvalóvá, hogy ezek rendkívül érzékeny adatok, tehát a metadata az nem szabad vadászati terület többé, mert úgynevezett, mert a metadaták segítségével úgynevezett tartalmi adatok is elérhetők. Ezeknek megfelelő tesztek alapján tudjuk meg állapítani ennek a jogosságát vagy jogtalanságát. Szeretnék beszámolni a Surveil projektünkről is. Az anyagukban, hölgyem és uraim, néhány oldalnyi anyagot találhatnak meg. A grafika nem túl jó. Ez egy multidisciplináris és multitechnológiai megközelítése a kérdésnek. Itt két fontos faktort vizsgálunk. Az egyik egy adott kontextusban mennyire fontos a emberi jogok kérdése. Itt egy <clears throat> maximálisan 16 pont <clears throat> érhető el. Ezzel próbáljuk meg a feltételezések megbízhatóságát ellenőrizni. Ez egy úgynevezett szemi-kvantifikált technológia, ahol egyrészt a emberi jogok szempontjából, másrészt pedig a magánszférába történő beavatkozás erősségének a szempontjából ö, vizsgáljuk edek, ezeket a kérdéseket, többek között az etikai kérdéseket is, amelyet ezek technológiák érintenek. Elnök úr, az írásos anyagokban egyéb fejleményekről is beszámolunk az ENSZ szintjén, az általános megjegyzéssel kapcsolatban túlmenően német kezdeményezésre egy pótlólagos protokoll, egy prototóf jegyzőkönyv is készül, lőben van. Tehát azzal zár, Mán, hogy az alábbi ö, ajánlásokat tenném az Európai Parlamentnek. A, tehát a hét során még kijön az USA-val kapcsolatos jelentésünk, és én azt javasolom, hogy fontolják meg egy úgynevezett államok közötti keresett indítást az USA ellen, és a parlament vagy egy általános kommentár, vagy pedig egy, egy pótlólagos jegyzőkönyv létrehozását kéne, hogy kezdeményezze, kezdeményezze és a új hasonló módon kellene kezelni az Egyesült Királyság hasonló irányú tevékenységét, am, és hogy nagyon oda kell figyelni a nemzet, illetve EU szintű megfigyelésekre, e, különös tekintettel az emberi jogok és a magánélet szentségére vonatkozóan, és a személyadatok e, védelme szempontjából, illetve a technológiáknak a behatoló képességi e, figyelembe véve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen meg betartotta a határidőt. Shannon úr, és megtalálják a weboldalunkon ezt a prezentációt, ha valakit érdekelne a teljes szöveg. Most hadd kezdjem az árnyékokkal. Fosszúr kezdi a sort. Sehr geehrter Sinin. Tisztelt Sinin úr. Sajnin úr. Köszönöm szépen az előadását, nagyon érdekes volt a CCPR-ről hallani egy kicsit részletesebben. Egyrészt következő kérdést tenném föl. A CCPR alatt van egy megkülönböztetés a belföldi, van-e megkülönböztetés, megkülönböztetés a saját állampolgár és a nem saját állampolgár között, illetve hogy milyen jogi, jogvédelmi lehetőségek vannak az állam részéről, az államok számára, illetve az, a, polgárok számára, illetve hogy a törvények megsértésének lehetőségének a fennállása elége ahhoz, hogy az adatokat begyűjtsék, vagy csak az analízis után megállapított tények kellenek ehhez valamint azt is kell megkérdezném, hogy most, ha egyszer megsértették a 17-es cikket, akkor ennek mik lesznek a következményei? Lesznek államközi problémák ebből? Hiszen ez azt jelenti, hogy egy sor állam polgárai számára itt törvény, polgárai szempontjából törvénysértést történt? Miek ennek a következményei? Mr. Albrecht. Köszönöm, Fosszúr. Albrecht úr a következő. We are collecting the questions or... Yes. Most összegyűjtjük a kérdéseket? Igen, hiszen azt hiszem mindenki ma véletlenül betartja az időt. Ez egy varázslatos fejlemény. <laughs> Nem tudom, mi történik. The presentation was Időben volt az előadás, és ön is tartotta az időt, úgyhogy parancsoljon. Rendben. Először is köszönöm szépen ezt a rendkívül fontos előadást. Ez egyértelműen olyan kérdés, amelyek kapcsolatban fontos jogsértésekre került sor, nemzetközi joggal kapcsolatban is, és ezt a kormányok nem ö, jelzik. Kérdésem a következő. Van-e arra jelzés, hogy valamelyik kormányzat vagy nemzetközi szervezet vizsgálatot indított volna a jogsértésekkel kapcsolatban. Ön mire számít azzal kapcsolatban, hogy milyen fejlemények lesznek a folyamatban lévő jogsértésekkel kapcsolatban? Politikai szinten mire számíthatunk? Természetesen ezt is meg kell vizsgálni itt, illetve az európai nemzeti parlamentekben is. Köszönöm, Ján. Végül, ha tegyek fel még egy kérdést az árnyék előadók és az előadó részéről. Említette a professzor úr az Emberi Jogi Bizottság ülését Genfben az Egyesült Államokkal együtt megjegyzéseire lennénk kíváncsiak, vajon elfogadják-e a bizottsági ajánlásokat egy új jegyzőkönyv felállítása tekintetében, egy új 17. cikk létrehozását illetően. Milyen politikai olvasata lehet ennek? Kérem válaszoljon a kérdésekre, és majd utána rátérünk erre. Köszönöm szépen, elnök úr. Volt számos kérdés. Először hosszúra kezdem. A polgári és politikai jogok egyezménye nem tesz különbséget az állampolgárok és nem állampolgárok között. Nagyon ritka, hogy az emberi jogok állampolgárokra korlátozódjanak. Két jog tartozik ide, az egyik a politikai ö, részvételi jog, ez nemzeti szinten érvényesül, a második pedig az állampolgárok joga, hogy a saját országukból nem kiutasíthatók határokon átvaló mozgásról van itt szó. De a magánélethez való jog minden emberi lényre vonatkozik, minden emberre. További kérdés volt a határokon, a területeken kívüli hatása ennek az egyezménynek. Az Egyesült Államok kérdőjelezi ennek a hatá- ható sugarát a határokon kívül. Fontos, hogy amit Európában tesznek, az számukra nem tartozik az egyezmény alá. Azt hiszem, urugvái esetekkel kezdve López Burgoszi esetre utalnék. Azt hiszem ez a legismertebb eset. A bizottság nagyon határozottan nyilvánított állásfoglalást ezzel kapcsolatban. A jogsértés esetében az egyén és az állam közötti kapcsolat az egyezmény megsértését jelentette. Még akkor is, ha külföldiről van szó, és még akkor is, ha nemzeti határokon kívül történik ez meg, akkor is az egyezmény hatóköre alá tartozik az eset. Volt egy 31-es megjel, általános megjegyzés is, melyben a bizottság a második cikket parafrazálja nagyon határozottan fogalmaz. Volt még kérdés a következményekkel kapcsolatban. Valóban az államközi eljárás az Egyesült Államokkal kapcsolatban azt jelenti, hogy az az ország nem fogadta el az egyéni keresetek jogszerűségét. 131 ország fogadta ezt el, és ez valóban egy fantasztikus győzelem az ENSZ számára az egyezmények betartása tekintetében, de az Egyesült Államok ezt nem fogadja el. Én nem tudom, hogy mit tekintenek diplomáciai körökbe ennek, de meglep a latinamerikai országok reakciója, mi szerint ez egy államközi kereset az USA-val kapcsolatban. Nem tudom, mások miért nem gondolkodnak így. Ezen kívül van egy általános mechanizmusok, a nemzetközi törvények esetében, mely diplomáciai kapcsolatok kérdését veti fel nem csak politikák tartoznak ide, de nemzetközi jogszabályok megsértése is. Az állampolgárok az Emberi Jogi Bizottsághoz fordulhatnak. A hét második felében pedig az USA jelentéséről lesz szó, és az elnök úr is részt vesz ezen a felülvizsgálaton. November 1-én az Emberi Jogi Bizottság feltett egy kérdést, a 22. kérdést, ez tulajdonképp egy kérdés sor, amelyek az NSA megfigyelési struktúrával foglalkoznak. Nagyon komoly aggályoknak adtak hangot, nincsenek összhangba ezek a megfigyelések a 37. cikkel. A bizottság még nem tudott találkozni az Egyesült Államok képviselőivel, úgyhogy nem tudjuk, melyik opciót választják. Fosszúr kérdezte, hogy a jogsértésekkel kapcsolatban milyen információk kaphatók. Itt nagyon sokféle megfigyelési módszerről van szó. Egy olyan struktúráról, mely különböző részekből tevődik össze. Nagyon könnyen felmérhető, hogy ez összességében a 37. cikk megsértését jelenti. Azonban, hogy ezt mikor érjük el, ezt a határt, ez már egy másik kérdés. A szándékos adatőrzés megőrzés a metaadatok átfésülésével a szervezetbe tömörült egyének esetében, illetve a tartalmi adatokhoz való hozzáférés mindenképp a, az egyezmény megsértését jelenti. Azt hiszem, Albrecht úr kérdésére is választattam, miszerint mit tesznek a többi országok. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, van-e további kérdés? Nincsen? Parancsoljon. Recht herzlichen Dank für die Köszönöm szépen a felvilágosítást. Még két ö, kiegészítő kérdésem lenne. Az Európai Unió is beadhat egy államközi beadványt? Különösen akkor, hogyha ezen kívül, hogyha abból indulunk ki, hogy van egy sor információ, amelyeket nem lehet megerősíteni. Hogy lehet megállapítani, hogy ezek az említett esetek valóban megsértését jelentik-e a 17. cikknek, hiszen jelenleg csak sajtónyilatkozatokra tudunk támadkozni, amelyek, amelyek ugye csak annyira alap, adnak alapot, hogy hát valószínűleg volt ilyen adatgyűjtés, de milyen jogi alapot tudunk ebből kreálni? Mire tudunk támaszkodni jogi szempontból? Az első kérdésre válasz nem, a másodikra pedig igen. Az EU nem részese a, a civil és politikai jogokról szóló egyezménynek, csak elfogadtuk az államközi kereseti lehetőséget tulajdonképpen itt az egyes országok kezében vagyunk. Való, a kérdés, hogy van ennek hatása, igen, van. Az Egyesült Államok inkább az Egyesült Királysághoz képest elfogadta, hogy vannak elemei a megfigyelési programoknak. Tehát megvannak az alap tények, amelyeket beláttak az Egyesült Államok hatóságai. Tudjuk, hogy a külügyi információszerzési hivatalnak milyen jogi alapjai vannak. Érthetetlennek ezek a szövegek az átlagos állampolgárok számára, milyen hatással járnak ezek a rendelkezések. A rendelkezéseket egy titkos bíróság intézi titkos esetjog alapján, és az eljárásban való részvételre is nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. A kongresszusi felügyeleti szervek és maga a törvényszék belátta, hogy kudarcot vallottak a felügyeleti szerepükben. A törvények által előírt kritériumok, a mennyiségbeli előírások az emberi jogi egyezmények alapján megsértésre kerültek. Hát az első alapon is sérültek a jogok. Nincsen jogi alap. Köszönöm. Szipil asszony kérdése. Parancsoljon. Ja, vielen. Köszönöm szépen. Még egyszer visszatérnék arra a kérdésre, hogy az Európai Unió beadhat -e egy panaszt, hiszen az, lehetne azt is, hogy először belép az Európai Unió a polgári és politikai jogi egyezménybe, és utána adja be a beadványát. Másik kérdésem az, hogy a 17. cikk megsértése mindig, a megsértését az államok mindig az állambiztonsági indokokkal próbálják meg megindokolni, és ezek ugye nem tegnap jelentkeztek ezek az indokok, ezek nagyon régen jelen vannak már. Nem az a bány, <clears throat> benyomása, illetve mi a véleménye arról, hogy az egyes államok általános jogi helyzetére, hogy milyen kihatással van, és az emberi jogok védelmére, az alapvető jogok védelmére általában véve milyen kihatással van ez a hozzáállás az államokban hogy nem veszélyezteti-e ez az állambiztonságra való állandó hivatkozás tulajdonképpen a jogállamiság alapvető intézményét. Köszönöm, Encsi úr. Uh, thank you, professor. Köszönöm, professzor úr. A 2010-es jelentés alapján, mely az emberi jogok előmozdításáról és védelméről szól, együtt az alap szabadságjogokkal, ön kiemelte, hogy a magánélethez való jog mennyire fontos a terrorizmus elleni harc összefüggésében. A felügyeleti ö, eszközök és új technológiák felhasználása is ide tartozik. Itt nem csak az a magánélethez való állampolgári jogról van szó, de a mozgás szabadságra is hat, ez különösen a határokon. Szeretnék egy kérdést feltenni. Négy évvel később ön szerint milyen fejlemények történtek a megfigyelés területén és a terrorizmus elleni harcban? Még mindig veszélyezteti ez a mi szabad mozgáshoz való jogunkat? Második kérdés. A, az információgyűjtés megnövekedése az emberek mozgásával kapcsolatban, terrorizmus elleni harc fényében milyen hatást gyakorol, és végül pedig milyen jogi biztosítékokra lehet szükség, hogy minimalizálhassuk a kockázatot a magánéletre gyakorolt hatás esetében, a határellenőrzés esetében, különösen az automatikus határellenőrzés kontextusában a határellenőrzéssel kapcsolatos adatbázisok esetében milyen bevált gyakorlatokat dolgoztak ki? Vajon 2009-ben relevánsak ezek a következtetések még? Köszönöm az utolsó kérdés, egy további kérdés, Axel Fosztol. Ja, entschuldigen Sie bitte, dass ich... Elnézést kérek, hogy mindig a lehallgatásokra térek vissza. Az a kérdés, Ugye amikor azt mondja ön, hogy az általános elektronikus megfigyelés az, az 17-es cikk megsértése, de ugyanakkor a nemzeti, nemzetbiztonságot próbálja támogatni. Hol, hol fut a határ egyáltalán a polgári és politikai jogok egyezménye szerint? a magánszférába való beavatkozás, illetve a nemzetbiztonságot fenyegető veszély elhárítása között. Thank you, Axel. And, uh... Köszönöm szépen, Axel. Nem tudom, hogy professzor úr esetleg egy végleges választ, illetve konklúziókat megosztana velünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Fossz úr kérdésére válaszolnék először. Természetesen a terror elhárítás, vagy más súlyos bűncselekmények elhárítása, az egy legitim társadalmi igény, és természetesen ezzel összefügg a privát szférába történő behatolás. Hipotetikusan megkérdezi, hogy hol van a határvonal. Nos, Ugye az adatmegtartás európai szintű gyakorlata, ez egy kérdés, hogy a metadatokat, mit tudom én, 6 hónap vagy 24 hónapig tartjuk meg, de persze csak megfelelő engedélyezés, sőt, akár e, egyedi bírói döntés alapján. Így lehet hozzáférni ezekhez az adatokat. Még ezt is sokan vitatják ennek a jogosságát, mert hogy 24 hónap sok ember szerint túl hosszú idő, de hát nem szabad az adatot, adatok megőrzését ilyen hosszúra elnyújtani, mert nem is, és nem is lehet biztosítani, hogy nem férnek hozzá, lehetnek technikai problémák, leállások, adatok veszhetnek el, vagy hozzáférhető válhatnak az adat megtartási direktíva erre világos utalást ad. Talán itt ezt ott kell élesítenünk a joganyagunkat Európában, hogy az engedélyezés milyen, milyen gyanúsítási szinteken, tehát milyen fajta adatmegtartás, vagy pedig lehallgatás, megfigyelés enged, engedélyezhető. Mennyiben és mikor van szükség bírói felhatalmazásra? Ez ugye életbevágóan fontos az emberi jogok prioritásával kapcsolatban nehogy tehát ugye az alapvető jogok sérüljenek. Szipal asszony azt kérdezte, hogy az EU esetleg beléphetne az ICCPR-be. Sajnos nem. A, a korábbi ö, emberi jogi egyezmények csak csak az áll, egyes államoknak engedték meg a belépés, kivéve a fogyatékkal élőkre vonatkozót, a, mely be beléphet egy nemzetközi szervezet is. Tehát volt egy másik kérdés, hogy hogy vajon a jogállamiság sérülhet-e ezen gyakorlatok által. Nos, egy olyan ügy esetében, am, amelyet, amelyre nagyon odafigyelnek az NGO-k, a parlamentek, a jogászok, hát ugye van arra, van egy olyan veszély, hogyha az lesz a közfelfogás, hogy a privát szféra egyszerűen halott, akkor, akkor egy dominó hatás, vagy egy, egy hólabda hatás indulhat el. Éppen ezért fontos, hogy hogyha van egy első eset, ahol új kihívásoknak kell szembenéznünk, új technológiák tekintetében. Nagyon oda kell tehát figyelni, ilyen általános szempontokból is. Encsú úr több kérdést intézett hozzánk azzal kapcsolatban, hogy a magánéletre vonatkozó szabályok, törvény, illetve az emberek szabad mozgása különös tekintettel a határok közötti történő határokon átnyúló mozgások hogyan hatnak egymásra. Ugye itt vannak bizonyos a, a, új technológiák, például automatikus határellenőrzési rendszerek. Nos, ezt is egy szélesebb nézőpontból kell áttekintenünk. A megfigyelés elsősorban ugye a magánéletet érinti, de vannak közvetlen, közvetett derivatív hatások és például a gyülekezési szabadság, a szervezkedés szabadság, a vallás szabadság is, amelyeket gyakorlatilag indirekt módon, mint egy lehűtheti, befagyaszthatja a túlzott megfigyelés, mert egyszerűen félnek az emberek megmozdulni a, mm, a meta adat adatokat úgy elemezhetik, hogy szinte egy, egyedenként lehet követni az személyeket, hogy például milyen vallási, tehát milyen egyházhoz, vagy politikai szervezkedéshez, szervezethez tartoznak, és tehát így profilírozhatók az érzékeny adatok alapján a személyek. Na most, ami a nemzeti határokat illeti, azt hiszem, meglehetősen ijesztő, vagy legalábbis zavaró fejleménynek lehetünk tanulni Európában, mert bevezették ugye a biometrikus útleveleket, és sok országban a biometrikai adatok egy nemzeti adatbázisba kerülnek, ami bizony nem az EU törvényeiből ö, adódik, ennek ellenére sok ország gyakorolja ezt a biometriai adatokat egyszerűen össze, úgy, úgy ellenőrizhetők, hogy az adott személy adatait összehasonlítják az útlevéle. Nem kell ehhez egy központi adatbázis. Tehát itt egy funkciós, egy, egy titkos funkció szélesedést figyelhetünk meg, aminek az a veszélye, hogy egyéb célokra is felhasználhatók ezek az adatokat, tehát a magánszféra védelme szempontjából ugye oda kell figyelnünk, hogy ezeket az adatokat mire lehet felhasználni, mert itt olyan adatbázisok születhetnek, amelyeket egész más célokra is felhasználhatnak. Tehát ezt nagyon, erre nagyon oda kell figyelnünk, hogy úgy mondjam, riadóztassuk magunkat, hogy tehát milyen fejlemények esetleg veszélyeztethetik a Európa erőd ilyen jellegű biztonsága, de ennek egyéb dimenziói is vannak, ugye a, a technológiai oldal az csak egy kis eh, része ennek a, az összképnek. Köszönöm szépen, professzor úr. Nagyon köszönjük tehát a záró szavait. Azt hiszem a videokonferencia most indul. Köszönöm Mindjárt kezdődik a videokonferencia, köszönöm, hogy időben befejeztük, tehát köszönjük a hozzászólásait, és különösen az ajánlásait kell megszívlelnünk, és az árnyék jelentéstevők számára nagyon hasznosak lesznek ezek az ajánlások a Libe websájton is megjelentetjük ezeket. A kollégáknak ajánlom, hogy forduljanak ehhez a web oldalhoz. Köszönöm, hogy lényegre törően fog lényegre törően foglalta össze a mondani valóját, most pedig a videokonferenciára térünk át. Úgy látszik, minden terv szerint halad. Velünk van most videokonferencián Boszcsán Csupancsics bíró, hogy az eset jogról szóljon az Emberi Jogi Bíróságtól. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk, bíró úr. And um, you have the floor if you're ready to make your presentation for 10 minutes.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 privacy protection under the Persönlichkeitsrechten uh, the, the rights of personality. This would be my opening remarks. I am ready for any questions if you want, sir. Thank you very much, uh, Judge. Nagyon köszönöm, Bíró úr. Köszönöm szépen, hogy ilyen röviden összefoglalta a kérdéseket, a válaszokat, és marad időn kérdésekre is. Természetesen ez az ügy is összefügg a következő a napi rendi pontunkkal is, de itt megint csak az árnyék jelentéstevőnek lehetőséget adunk kérdések föltételére, és válaszokat is eh, kérünk a bíró úrtól. Vossz úr? Vielen Dank, vielen Dank auch für Ihre. Achso, darf ich auf Deutsch sprechen? Beszélhetek németül? Jó. Köszönöm szépen az ön előadását is. Remélem, hogy megkapja a tolmácsolást angolra. Uh, igen, megkapom, hangzott a választ. Um, azt mondta tehát, hogy a nemzeti jogok kérdéséről van itt szó. Ugye egy globalizált világban nem lehetséges az, hogy a titkosszolgálatokat is globalizálják. Mit tudunk tenni akkor, amikor a nemzeti jogszabályokat megkerülik, tehát amikor az, az, az adott nemzet saját titkosszolgálata elkerülvén a saját nemzeti jogát kapcsolatot teremt egy másik nemzet titkosszolgálatával és ilyen módon szerez információkat. tehát a nemzeti jog ilyen módon való megkerülése ez milyen módon előzhető meg? második kérdésem amit már másnak is föltettem, már maga az a tény, hogy az adatokat tárolják, az az ön számára már eleve sértést jelent, a cikk megsértését jelenti, vagy csak ezeknek az államoknak az elem, adatoknak az elemzése jelenteni azt. Harmadik kérdésem pedig az, hogy az előzetes tárolásról mi a véleménye.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 inwieweit für Sie das Speichern az ön számára magának a, maguknak az adatoknak a elmentése, illetve tárolása már is emberi jog, alapvető jogi sértés, vagy csak az adatoknak az elemzése jelent jogsértést az ön véleménye szerint? No, as I said, the storage alone is sufficient to constitute a violation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 Judge uh, I think uh, you didn't hear... Azt hiszem, hogy nem hallotta az első és a harmadik kérdését, igaz? Didn't understand if you could repeat it. Yeah. Axel, if you could repeat the first question. And Die erste Frage beschäftigte sich... Az első kérdésem arra vonatkozott, arra a helyzetre, amikor Ugye ön azt mondja, hogy ez nemzeti jog keretében tart, keretébe tartozik mindez, de mivel hogy a, az adatok cseréje révén már a titkosszolgálatok is globalizáltak, és az egyik titkosszolgált átveti a másik adatait, hogy ez, ez a változáshoz mit szól? Responded to that to some extent already, insofar as the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 in turn means that this case, before it will ever come to the European Court of Human Rights, will take years of domestic legislation, uh, litigation before it can reach us in Strasbourg. Okay, Judge Spanchik, I'm going to take the next... Köszönöm szépen. A következő kérdés pedig az ALDE részéről halljuk. Köszönöm szépen, elnök úr és bíró úr tudom, hogy nem önt, ö, önt kell ezért hibáztatni, de ez nagyon elkeserítő dolog, hogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy nekünk nincs tényleges jogi lehetőségünk, hogy megvédjük magunkat, sőt, nem is tudunk igazából megvédeni magunkat, mert meg lehet kerülni ezeket a szabályokat. Én például Lux, több luxemburgi meghallgatáson voltam, ott szóba került az, hogy hat évvel ezelőtti dokumentumokat, adatokat kértem, és nem kaptam meg, de ha az ember tehát <clears throat> valaki úgy érzi, hogy bírósághoz kellene fordulnia, mert megsértették a privát szféráját, a bíróság egyszerűen meg sem merik közelíteni a, a, a, a nemzeti szintű struktúrákat. Tehát nincs semmilyen hatékony jog, jogi védelme a, az állampolgári jogoknak. Ez, ez a konklúzió? Hát ez egy retorikai kérdés.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 Jó állunk még az idővel, tehát nem akarom sem kibe befolytani a szót, még rátérhetünk újra. Most Jan Albrecht a zöldektől kért szót. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen nyíltan megosztotta velünk a gondolatait a helyzettel kapcsolatban. Az az Európai Emberi Jogi Konvencióval kapcsolatos ügyek terén. Amiről itt beszélgetünk, az nem csak az NSA tevékenységei, hanem az Európai Unión belül és a tagállapokon belüli hasonló tevékenységek is ide tartoznak, amelyekkel egyébként az Európa Tanács is foglalkozik, és ugye kötelező érvényűek elvileg a, az egyezménynek a pontjai, és minden polgárunknak joga lenne bírósághoz fordulni, de Strasbourgban volt egy másik ügy, itt személyes adatokkal kapcsolatban, Markus eh, eh, kontra Egyesült Királyság, ahol a bíróság úgy döntött, kicsit leegyszerűsítve, hogy egy eh, egy nyomozás csak úgy a semmiből, csak mert van egy, egy gyanú, ez nem indokolható. Nem tudom, hogy önnek mi a véleménye erről, hogy ez a döntés ez megállja a helyét, és ön, mint bíró, úgy véli-e, hogy az adatok gyűjtése és vagy elemzése, a, tehát a metaadatok esetében, e-mailekre gondolok, ez indokolható-e, a magán ö, szféra szempontjából, vagy pedig az arányosság elvét itt is kell alkalmazni. kind of proportionality, uh, but what you refer to is the so-called doctrine of probable cause. In a criminal procedure situation, in order to be able to invade the privacy of the particular suspect, criminal defendant, future criminal defendant,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 A legtöbb ilyen esetben, ahol tömeges megfigyelésről van szó, esetleges állampolgári jogok megsértése nem jól látható, vagy nehéz bizonyítani az érintett állampolgárok esetében az adott tagállamban. Vajon hogyan mehetnék egy helyi bírósághoz, hogyha én, mint eh, állampolgár, valamelyik tagállam állampolgára, hogyan tudom bebizonyítani, hogy a jogaimat megsértették. Hogy bizonyíték legyen a jogsértésre, hogyha nincsen átláthatóság. Hogyha a titokzatosság uralkodik, a titokzatossági, bizalmassági szabályok rendelkeznek erről. Ez egy ördögi kör. Érdekelne az ön válasza, mint legfelsőbb felsőbírósági bíró. A jogállamiság itt a a tisztességes eljáráshoz való jogot megsérti az adott tagállamban? Nem kéne biztosítani, hogy a Strasburgi bírósághoz lehessen fordulni? Your question concerns the active standing, as it's called in law, to sue in a situation where you cannot be certain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 Thank you very much, Judge. Köszönöm szépen, bíró úr. Most a bizottsági tagokhoz fordulok. Van-e még valakinek kérdése? Nincsen kollégáim senkinek több kérdése? Nincs további kérdés. Bíró úr, én is föltennék egy kérdést. Tudom, hogy Korfel úr várja, hogy ő is előadhassa majd az előadását, de én azért a, az Egyesült Királysággal kapcsolatban, a 8-as és 10-es cikkel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy a végső, végső fokon eljáró bízó, bíróság az önök szerepe, és az emberek attól tartanak, hogy a saját nemzeti bíróságaik, illetve rendszereik nem eléggé eh, hatékonyak, és ezért inkább Strasbourghoz szeretnének fordulni lehet, hogy ezt majd a következő szakaszra fogom, a következő vitapontra fogom tartogatni, de minden esetre van most egy 8-as cikk szerinti ügy a bíróság előtt. Önök, az Európai Emberi Jogi Bíróság hogy ítéli meg ezt az ügyet? Ugyanis az Egyesült Királyság polgárai úgy látják, hogy jogorvoslatot nemzeti szinten nem kapnak. Egyszerűen inkább joghiányosság létezik, vagy ha van is jogorvoslat, akkor túl drága, nem, e-, nem elérhető. És ennek megfelelően van úgy tűnik kialakulóban egy esetjog. Aztán vannak, van nagyon sok olyan helyzet is, ahol ugye azt mondják az újságírók, hogy mi, mi nem akarjuk megvédeni a bíróságot, és nem akarjunk egyáltalán ennek az egyezménynek a tagjai lenni, de most aztán mégis úgy tűnik, hogy csak jónak tartják az egyezmény tagságot, mert ebben a helyzetben az segíthet nekik. Tehát ezt, e, az erről a helyzetről alkotott véleményet szeretném hallani. Úgy tűnik, hogy a nemzeti jog jelenleg nincs birtokában azoknak a jogorvoslati lehetőségeknek, amelyekre az embereknek szükségük van. Mi erről a véleménye? Domestic remedy. Tehát a nemzeti jog, és különösen az Egyesült Királyságra vonatkozóan a nemzeti jog nem rendelkezik, illetve nem ad megfelelő jogorvoslati lehetőségeket. Nagyon sokszor más országokban is azt látjuk, hogy az ilyen ügyekben szereplő sértetteket hatékonyan nem tudják megvédeni a saját nemzeti jogrendszerei. Ez a 8-as cikk szerinti ügy is arról szól, hogy nagyon sok szervezet megpróbál ezzel kapcsolatban anyagi eszközöket előteremteni. Az Egyesült Királyságban egy megfigyelési ügyel kapcsolatban egy személynek, magánszemélynek nagyon nehéz megfelelő jogorvoslatra találni. És ezért szeretnének inkább önökhöz fordulni. Mi az önök véleménye? Hogy gondolja valóban az Európai Emberi Jogi Bíróságot tartják az emberek a megmentőjüknek? Mert volt egy olyan mozgalom az Egyesült Királyságban, ami szerette volna elhagyni, szeretett volna elszakadni. Most meg az ellenkezőjét látjuk. Court of Human Rights and of the Convention that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 push the case um, and succeed in the domestic context. But then, all the more so, if they don't succeed, do they can they bring the case to the European Court of Human Rights? Thank you very much, Yeah. and thank you. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm, hogy részt tudott venni a mai ülésen, és prezentációt tartott. Nekünk nagyon köszönjük a közleműködését. Okay, and now we go. Akkor most a harmadik előadó következik. Jó, akkor először rendezze a sorait. Tehát az harmadik előadó következik. Az előadásának a témája az Európai Uniós jogalkotás, illetve jogszabályok lesznek. Dewey Korf professzorról van szó, aki a London Metropolitan University előadója 2002 óta, az emberi jogok és az adatvédelem szakértője. Nagyon sokan ismerjük őt, és ezt az EU-ról szóló szektor, szek, szekciót fogja most kitölteni, úgyhogy késlekedés nélkül át is adom önnek a szót, uram. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak erre a mai meghallgatásra. Emlékeztettek arra, hogy a többi ülés inkább politikai vagy gyakorlati technikai kérdéseket érintett, de úgy gondolom, hogy jogi szempontból is nagyon fontos megközelíteni ezeket a kérdéseket. Remélem, hogy Zupáncsics bíró által mondottakhoz hozzá tudok majd én is tenni valamit és hát remélem, hogy megengedik, hogy azzal kezdjem, hogy amit Albrecht úr mondott, arra reagálnék. Strasbourgban azt szokták mondani, hogy ha nincsen hatékony jogorvoslat a nemzeti szinten, akkor nem szükséges azoknak a, hat, a nem hatásos jogorvoslatoknak a sorát kimeríteni nemzeti szinten, akkor tovább lehet jut, lépni a Strasburgi Bírósághoz. Erre feltétlenül van lehetőség, és ez, erre majd részletesebben ki is fogok térni. Azt mondták, hogy mindenképpen 10 percen belül kell maradnom, lehet, hogy ezt majd egy icipicit tovább lépem. Elnök nem, ez csak az előzetes találkozónak a szabálya volt. Ja, ez a hosszú változat, én a rövid változatot fogom majd azért elmondani. Minden esetre adtam önöknek egy anyagot, amelyet augusztusban írtam. Ezen kívül a megfigyeléssel kapcsolatos más anyagot is, az EDRI nevezető anyagot is elkészítettem. Minden esetre a hosszú és a rövid változat közül sajnos a hosszú változatot tették föl most a képenyőre, úgyhogy ebből elég sokat ki kell majd hagynom. Azért is, mert nem szeretném megismételni, amit előttem már elmondtak és természetesen ami, amit nem mondok el, azt megtalálhatják a neten. Tehát el fogom mondani, hogy az egyezmény hogy befolyásolta az európai joganyagot. Ezen belül nagyon fontosak a nemzeti, nemzetközi jogi követelmények, amelyek az adatvédelemmel kapcsolatosak. Ezekről is fogok beszélni, valamint az az Európai Unió kompetenciája a nemzetbiztonság területén, illetve a nemzeti államokkal kapcsolatos ügyekben. Nagyon gyorsan tehát elmondanám, valóban van a megfigyelésekkel kapcsolatos jog kialakulóban van Strasbourgban, például a Weber és Zavária németországi eset, valamint a Liberty az Egyesült Királyságban. Ez a két olyan ügy, amelyből nagyon világos elveket tudunk levonni, amelyekhez az államoknak tartaniuk kellene magukat megfigyelési ügyekben a hatodik oldalon egy megjegyzésben, abban a megjegyzésben, amelyet augusztusban írtam, annak a hatodik oldalán foglaltam össze ezeket az elveket. Tehát tulajdonképpen az államoknak pozitív kötelezettségük van arra, hogy nem megfelelő megfigyeléseket ne végezzenek, valamint arra, hogy megelőzzék azt, hogy más államok megfigyeljék saját állampolgárait, és hogy harmadik államok által végzett megfigyeléseket megakadályozzon. A modern nemzetközi jog általában véve azt mondja ki, hogy az emberi jogok követelményeket akkor is be kell tartaniuk az államoknak, hogyha a saját területükön kívül fellépő állampolgárokról van szó. Tehát az államoknak egyszerűen nem lehet más államok területén sem megfigyelni a saját állampolgárait, illetve tenni bármit, amelyet a saját területén nem tehetne meg. Ez végül is teljesen természetes. Az ECHR eh, e szerint tehát nagyon eh, szigorúan ellenőrizni és időhatárok között kell szorítani a megfigyelést törvények szerint és ez sajnos az Egyesült Királyságban nem valósul meg. Majd egy későbbi előadó ezt részletesebben is be fogja mutatni a saját ügye kapcsán. Tehát itt a, a ne, nem saját területén végzett, nem saját területen végzett megfigyelésről lesz majd szó. Az egyezmény tulajdonképpen az alapveti, alapvető jogok szóló egyezményhez hasonlóan az adatvédelem jogát hangsúlyozza, hogy ezt az európai jogban is hangsúlyozni kell, a nemzetbiztonsági kivétellel kapcsolatban nincsen ugyan esetjog, de hogyha a szabám ítéletet nézzük, akkor is az, az emberek általános megfigyelése ellen igencsak fellépett az bíróság, és hangsúlyozta azt, hogy a megfigyelésnek arányosnak kell lennie és hogy nagyon jól meg kell indokolni azt, hogy milyen nemzetbiztonsági okok állnak a megfigyelés mögött. A Szabám ügy ítéletét látjuk ezen a dián. Remélem, hogy az általános adatvédelmi elvekkel mindenki tisztában van, ezeket nem fogom részletezni. Az adatok feldolgozása igazságos és átlátható kell, hogy legyen, meg kell, hogy jogilag megfelelőképpen alapozzák, és az adott adatfolyamokat megfelelőképpen kell kezelni, az embereknek ezzel kapcsolatos jogait figyelembe kell venni. Azt tudom mondani, hogy az a megfigyelés, amelyet különösen az Egyesült Királyságban láttunk, de valószínűleg minden más államban jelen van, semmiképpen nem felel meg még a legalapvető adatvédelmi elveknek sem. Mindenféle módon megsérti a legalapvető adatvédelmi és emberi jogi jogokat, eh, adatvédelmi és emberi jogi eh, feltételeket és követelményeket Európában. Nagyon érdekes tanulmány született a különböző nemzeti bíróságok adtat megtartásra alkatott védelméről. A, ugye, hogyha az adat meg, megtartás, az adat visszatartás gyanús, akkor a tömeges megfigyelés kétségkívül elfogadhatatlan. Végül pedig azt szeretném elmondani, hogy amikor adatbányászat folyik méghozzá kulcs szavas keresés segítségével, és egy olyan intelligens programot fejlesztünk ki, hogy a komputerek egyre kifinomultabb keresési eredményeket állítsanak elő, akkor profilokat kép, képzünk, profilokat készítünk, és a profilok nagyon veszélyesek. Különösen akkor, hogyha például lehetséges potenciális terroristák profilját próbáljuk elképz, elkészíteni. Rengeteg a hamis negatív, rengeteg a hamis pozitív eredmény az ilyen keresések alkalmával, amely sok ember életére lehet katasztrofális hatással, úgyhogy az általános adatvédelmi szabályok keretében különösen az adatbányászat, nemzeti érdekekre alapozott adatbányászat igen problematikus és elítélendő. A Stelsbeck-Holstein nemzetbiztonsági megfigyelési ügyön meg tudom mutatni, hogy illetve megfigyelési törvényen meg tudom mutatni, illusztrálni tartom, hogy tudom, hogy azért vannak jó törvények is, amelyek korlátozzák mégpedig nagyon jó módon korlátozzák ezt az egészet. Például nagyon világosan meg kell határozni, hogy milyen cél, mi a célja a megfigyelésnek, Ugye itt nemzetbiztonsági kivételekről van szó. Tehát nagyon pontosan a követelmény arra is vonatkozik, hogy célzott kell, hogy legyen a megfigyelés, személyre kell, hogy vonatkozzon, és valódi, faktuális, egyéni bizonyítékokra kell ezt, mindezt alapozni, mégpedig megfelelő mennyiségű bizonyítékra annak érdekében, hogy egyéneket lehessen megfigyelni, ahelyett, hogy széles körben ö, olyan nagy tömegeket figyelünk meg, akik esetleg potenciális terrorista tevékenységet végeznének. Végül még csak azt, annak megerősítéseképpen, amelyet már Martin is megemlített, az európai elvek megegyeznek, az elvek megegyeznek a nemzetközi elvekkel. Nagyon fontos, hogy világos, pontosan megfogalmazott és nyilvános szabályokat állítsunk, készítsünk el, hogy legyen megfelelő cél, hogy legyenek arányosak a megfigyelés tevékenységek. Ezek az elvek tulajdonképpen az ENSZ elvei és az Európa elvei, európai elvek is, tehát itt megegyeznek a nemzetközi és az európai elvek és az, azt is kimondják az elvek, hogy a saját állampolgár ugyanolyan elveket élvez, mint a nem az, adott, nem az adott ország állampolgárai az ICCPR-nek megfelelően, most az USA is aláíró fele az ICCPR-nek, úgy, hogy a megfigyelési ügyel kapcsolatban valóban el kellene indítani egy államközi beadványt ebben a globalizált, mindenkivel, mindenkit összekapcsoló világban és egyébként pedig a területen kívüli tevékenységről szóló amerikai törvény megsérti ezeket a nemzetközi egyezményeket, illetve jogokat. Az nemzetközi jog legelső és legfontosabb elve ugye az, hogy az egy állam a saját jogait nem gyakorolhatja úgy, hogy egy másik állampolgár jogait azzal megsértse. Ebben a kontextusban van egy dolog, egy javaslat Strasbourgban arra vonatkozóan, hogy legyen egy jegyzőkönyv, egy kiegészítő jegyzőkönyv, amely a kiberbűnözési megegyezést egészítené ki, Péter Höstings ö, ö, szerint meg kell ezt akadályozni, mert ez legalizálná a, a más államok állampolgárait sértő tevékenységeket, és én teljesen egyetértek is vele. Egyet is értek vele. Na most a nemzetbiztonsági indokok, és az ezzel kapcsolatos kivétel. A nem 42-es 4.2-es cikk értelmében ugye vannak kivételek, és ugyanakkor ezt simán értelmezheti mindenki úgy is, hogy minden az adott állam önkényén, saját értelmezésén múlik, és senkinek semmiféle beleszólása ebben nincs. Ez túlzó elemzés, egyáltalán nem így kell ezt a kitételt értelmezni. Először is van egy sor kompetencia az Európai Unió joga, jogalkotásán belül, amik az unió belső biztonságával kapcsolatosak. Tehát a közös kül- és biztonsági politikán belül vannak nemzetközi és belső kompetenciái is az Európai Uniónak, valamint az igazság és belügyeken belül is a terrorizmussal és a bűnöz, szervezett bűnözéssel kapcsolatban is vannak kompetenciák és jogok. Ezeket nem lehet elválasztani az, az, az egyes államok saját nemzetbiztonsági kérdéseitől. Ugye az át, a, a jog szerint nem lehet olyan módon cselekedni, amely az egyezményeket sértené, az egyezmények szerinti kötelezettségeket sértené. Tehát például az Egyesült Királyság nem léphet föl úgy, olyan módon, amely az Európai Uniós belső biztonságra, illetve nemzetközi biztonságra vonatkozó kompetenciákat, illetve ö, ö, jogszabályokat megsértené. Az, az Egyesült Királyságok, hogyha megfegye, megfigyeli a tagállam, az állampolgárait, akkor azt csak úgy teheti meg, hogyha ez nem sérti a nemzetközi egyezményeket, és bármilyen más tevékenység is, amely az európai szabadságjogokat, illetve az alapvető emberi jogokat megsérti, azt nem folytathatja az Egyesült Királyság saját nemzetbiztonságára hivatkozva. Most az Európai Unió kompetenciája és a bizottság kompetenciája is az, hogy ellenőrizze, hogy az Egyesült Királyság megfelele ebbeli kötelezettségének. És az alapvető kérdés persze még abban is áll, hogy mit is egyáltalán az a nemzetbiztonsági érdek. Láttuk, hogy az, különösen az USA a FISA eh, értelmében nagyon szélesen határozza meg, hogy az NSZ-nak mire van joga, gyakorlatilag eh, bárki bárhogy értelmezheti a nemzetbiztonság eh, kérdését, és emiatt aztán össze szippantatnak bármiféle olyan adatot, amelyet, amely, amely kapcsolatos a nemzetbiztonsághoz, és ilyen módon a kereskedelmi kémkedés, a politikai kémkedés mellett akár még a az egy, egyáltalán nem erőszakos politikai csoportok vagy környezetvédelmi csoportok adatait, a homoszexuálisok jogait védő csoportok adatait is gyűjthetik az Egyesült Királyság definíciója is hiányos. Tulajdonképpen nincs is konkrét definíciója a nemzetbiztonságnak általában azt szoktuk hallani, hogy sokkal szélesebb a nemzetbiztonság fogalma, mint, mint régebben volt. Most ugye járványokat, környezetvédelmi fenyegetéseket is magába foglalhat ez a fogalom. Például az Egyesült Királyság egy nagyon komoly megvesztegetési ügyet, ügynek a folytatását utasította vissza azon az alapon, hogy amikor valakinek jó kapcsolatai vannak rossz országokkal, lator országokkal, akkor ez szintén nemzetbiztonsági fenyegetést jelentett, és emiatt aztán abba hagyták ennek az ügynek a tárgyalását. Még beszélnék az ENSZ különböző eszközeiről, a Johannesburgi elvekről, amelyeket a 19-es cikk alapján alapítottak meg, illetve fogalmaztak meg, és az nagyon korlátozó definícióját adja ez is a nemzetbiztonsági érdeknek. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy az ország létezését, illetve ter- területi integritását fenyegető esetekben lehet ezt alkalmazni, akkor pedig nem lehet, hogyha például a kormány valamiféle kormány ellenes tevékenységet szeretnének megelőzni, vagy bizonyos diplomáciai előnyt szeretne egy kormány szerezni diplomáciai tárgyalások során. Tehát nagyon-nagyon szűk definíciója van ennek, és mivel az Európai Unióról szóló szerződés 4.2-es cikkében is szerepel ez a nemzetbiztonsági érdek, ezért ugye az Európai Uniós joganyag nagyon fontos része. A Strasburgi Bíróságnak tehát joga van ilyen módon értelmezni a szerződésekben megalapozott és szerződésekben kimondott módon értelmezni ezt a fogalmat. Uh, these are these broad definitions elsewhere. akkor most szeretném a végső következtetés levonni az EU-s kompetenciáról. Az EU-s intézmények számára jogos, hogy a saját kompetenciájukba fölmérjék, hogy az USA megfigyelési programja együttműködése, illetve adatgyűjtése a nemzetbiztonságra korlátozódik-e. Abban az értelemben, amelyet a jogszabályok tartalmaznak, tehát ez egy jogi kérdés. Még akkor is, hogyha a brit fellépés, az, az Egyesült Államok fellépése korlátozódik a nemzetbiztonságra, felvetődik a kérdés, hogy ez aláássa-e az EU kompetenciáit. Közös vagy egyedi kompetenciákról lehet szó, belbiztonság, nemzetközi biztonság vagy te, a terrorelhárítás területén. Esetleg súlyos bűncselekmények is ide tartoznak. Ha a bíróság úgy találja, hogy a brit fellépés, illetve az egyes országok fellépése nem korlátozódik a nemzetbiztonságra, akkor nem vonatkozik a 4.2-es cikk kivétele rájuk, egy a mentesség nem vonatkozik rájuk, és a bizottság kompetenciája alá tartoznak. Természetesen ide tartozik az is, hogy az adat védelem elvei érvényesülnek-e. Az EU-nak általában kompetenciája van arra, hogy felmérje az adatvédelmi szabályok érvényesülését minden olyan cselekményben, melyet az EU-ban végeznek. Az EU-s szabályok tehát vonatkoznak az északi EU-s ellenőrzésekre is bizonyos tekintetben. És a biztonságos menedék és a SWIFT megállapodás is ide tartozik. Tehát a biztonságos menedék azt hiszem nem igazán biztonságos. Azt hiszem, itt most be is fejezem, többé-kevésbé tartottam az időmet. Egyetértek a honfitársammal, mi szerint valóban komoly kihívásokkal elénéz az állampolgári jogok, az emberi jogok védelme. Ez egy olyan kor, melyben, ahogy a professzor úr is elmondta, a jogaink megkérdőjeleződnek egy, a szabad demokratikus társadalmaikban. Köszönöm szépen. Köszönöm, professzor úr. Tényleg nem biztonságosak a biztos menedékek, már erre rájöttünk ebben a bizottságban is. Előadását feltöltöttük a Libe weboldalára. Hadd említsem még meg, milyen üzeneteket kaptunk a képviselőtársainktól. Megvolt az okuk rá, miért nem tudnak itt lenni, és említették a felszólalók is, hogy nagyon sajnálják, hogy ma nem lehetnek itt velünk. Mindenképp nagyra becsülésüknek adnak hangot az ön előadása nyomán. Most megnyitom a vitát. Jan Albrechtnek adom meg először a szót az első kérdéshez. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy az esetekről is szólt, hiszen úgy vélem, hogy természetesen egész világosan megsértették az egyezmény szövegét, a jogi keretet, és így a kérdésem az, ahogy az elején is említette, hogy hogy lehetne ez az egyének, hogy lehetne erre az egyének szintjén választ adni. Lehetőség nyílik-e arra ön szerint, hogy a tagállamok, az intézmények jelezzék a jogsérelmeket? vagy pedig Strasburgi bírósághoz fordulhatnak-e. Nagyon érdekelne engem ez is. Ezen kívül úgy látja-e, hogy az Európa Tanácsban valamilyen módon szükség lenne a politikai szintű vitára a jogsértésekkel kapcsolatban? Az, egy, az Európai, Európai Biz, ö, Bizottság egyezményei kapcsán ezeknek a végrehajtásával kapcsolatban. Kérdésem tehát, milyen lehetőségek nyílnak arra, hogy a diplomáciai fellépjen a jogsérelmekkel kapcsolatban? Először erre válaszolna, és utána folytatjuk. Igen, ez egy széles körű felvetés. Hadd térjek vissza a bíró úr szavaira. a Német Alkotmánybíróság is módosította a törvényeken, de azt hiszem ez egy túl leegyszerűsítése a problémának. Nagyon sok európai országban változnak a törvények Strasburgi ítéletek nyomán. Van egy végrehajtási mechanizmus a Strasburgi ítéletek nyomán. Lehet, hogy különös ez, de tényleg javult a helyzet. Ha Strasbourgban úgy látják, hogy egy adott állami tevékenység megsérti az egyezményt, akkor az állam számára kötelező, hogy a helyzetet kezeljék. A tevékenység, hogyha a nemzeti jog szerint történik, a jogszabályon kell változtatni. Azt hiszem, hogy vannak lehetőségek erre. Európán belül lehetséges, hogy egyes kérdéseket Luxemburgban vizsgáljanak meg, talán a komplexebb kérdések tartoznak ide, hiszen sok tekintetben nincsen megfelelő jogorvoslati lehetőség. Természetesen az Egyesült Királyságban sokat tanultunk már erről a kormányzati kommunikációs központ szavai alapján nem ö, vetettek véget az egyezmény egyértelmű megsértésének. Lehet menni egyenesen Strasbourgba, és Strasbourg fel tud lépni ezzel kapcsolatban, és a miniszterek tanácsa is léphet. A, az Európa Tanács is az 52-es cikk alapján ö, vizsgálatot indíthat más országok bevonására is sor kerülhet. Nagyon hasznos lenne minden esetre egy ilyen vizsgálat elindítása. Remélem, hogy az Európa ö, Tanács ö, emberi jogi ö, szervezete ezt meg is teszi. Azt hiszem, hogy nagy lendületet adhatna a Strasburgi szinten ez, és sikerülne összeegyeztetni a valódi állami érdeket, a nemzetbiztonsági érdeket az egyezmény előírásaival. Említettem továbbá, csak példaként, hogy sokkal jobb elolvasni, mit mond a szöveg pontosan. Tényszerű bizonyíték, célzott megfigyelés, jó felügyeleti mechanizmusok, parlamenti ellenőrzés, ezek az elemek mind szerepelnek a szövegben. Remélem, hogy ez az üzenet meghallgatással el. Az ICCPR-ben jó lenne megvizsgálni, milyen, melyik a megfelelő típusú állam. Probléma lehet, ha a tanácsomra kíváncsi, hogy sok évvel ezelőtt megvizsgáltam az államközi panaszokat Törökország kapcsán. Emberi jogok megsértéséről volt szó, és nagyon problematikus volt, 5-7 állam is vette ebben az ügyben részt. Talán jobb lenne, ha csak egy lenne, egy ország indítanak keresetet, államközi keresetet, és a többiek pedig figyelnének, ahelyett, hogy négy, öt, hat minisztérium, külügyminisztérium vegyen részt egy ilyen igen bonyolult ügyben. Ez egy ötlet csak. Az ICCPR-rel kapcsolatos útvonal nagyon érdekesnek tűnik számomra. Az államközi ügyekben az Egyesült Királyság is részt venne. Az 52. cikk szerinti vizsgálat az Európa Tanács főtitkársága által feltárhatná annak lehetőségét, hogy Luxemburgban is föllépjenek. Azt hiszem, ő jobban is tudja, hogy ez mennyire bonyolult kérdés. Köszönöm szépen, Szibil asszony. Illetve egy további kérdés. Bocsánat, nem akarok elvinni minden időt, de azt hiszem nem vagyunk sokan valami foglalkoztat még, amely kapcsolódik a nemzetközi jog kérdéséhez. Ön, ö, nemzetközi jogi szakértő, ezért önnek intézem a kérdést. Én szerintem kezelnünk kell az államok közötti szuverenitás kérdését is. A brit hatóságok a belga állam szuverenitásával kapcsolatos támadásról szóltak. De az USA ellen is történtek ilyen támadások, EU-s államok vagy egyéb államok részéről. Az az érzésem, hogy erodálódik a szuverenitás. És a szuverenitás megsértésének mértékét nem lehet -e elfogadni egyes esetekben ilyen módon. Az a kérdésem, hogy ön is osztja az én véleményemet. Nemzetközi jog tekintetében, ha ez megtörténik, akkor ez elfogadottá válhat. Így valamilyen módon a nemzetközi jog ilyen lesz a jövőben. Egyes államok, vagy tagállamok, inkább államok globális társadalmunkban nem követik a jogállamiság és demokrácia szabályait, mint az OECD országok, vagy az európai országok. Mit gondolnak? Milyen hatása lesz ennek a nemzetközi jogi környezetre, melyet fölépítettünk mi demokratikus államok az elmúlt évtizedekben. Köszönöm. Um, hát igen, akár a hágai bíróságra is kerülhetnek szuverenitási ügyek, de általában itt az érintett államok konszenzusára van szükség. Ha valamelyik állam ellenzi ezt, akkor viszont nem tehető meg ez a lépés. Rem, remélem, hogy több állam is ö, ellenkezni fog, és ö, hogy így megakadályozzák, amit a, a bűnöző államok szeretnének elérni. Na most ami a titkos szolgálatok ugye azt csinálnak, amit akarnak, de úgy tűnik, hogy a második világháború óta és a nemzetbiztonsági szervek sohasem működtek teljesen a jogállamiság keretén belül. Ez a nagy háttér, eh, amit látnunk kell. Gondoljunk csak a hidegháborúba, ahol a, a társadalom peremén mindenféle kémek működtek. Azonban eh, a, azóta a különféle titkos szolgálatok mint egy beszivárogtak a hétköznapi életünkbe az olyan ürügyek alapján, hogy ők kémeket próbálnak le, leplezni, vagy terrori, terrorizmus ellen harcolnak. Tehát a, hogy úgy mondjuk a mainstream, a fősodratú életbe is beszivárognak. Na most a, ezzel kapcsolatos nemzetközi dokumentumok a globalizáció keretén belül, ugye Fosszúr is beszélt erről, ez az egész a, tehát hogy kialakult eh, a titkosszolgálati szervek közötti globális együttműködés, amire egyre jobban oda kell eh, figyelni, például az USA az, és egyéb angol eh, nyelvű államok, vannak bizonyos titkos egyezményes, talán még Németország és más országok is részesei ezeknek a titkos egyezményeknek, tehát valódi jogállamiság keretén belül erre nem lehetne lehetőség mert legalábbis minimálisan demokratikusan jóváhagyott, parlamentileg jóváhagyott konszenzusra kéne alak alakul, alapulniuk ilyen egyezményeknek. Tehát valahol meg kell húzni ezt a határt. Szép asszony. Köszönöm szépen. Ezt a vitát azzal kezdtük, Azért kezdtük el, mert az USA nagy mennyiségben gyűjtötte az adatokat a polgárokról, és ma pedig kinyilvánítottuk, hogy nemzetközi egyezményekkel ellenes ez a tevékenység, és hogy nemzetvédelmi okokból történik. Azon kívül azt is kijelentettük, hogy papíron legalábbis jobb az európai helyzet. Megkérdezném, hogy akkor most tényleg csak papíron jobb-e, és akkor meg miért nem érhetjük el azt, hogy az, államaink, államaink egyenként nyújtsanak be beadványokat? És a másik pedig az, hogy a nemzetbiztonság csak az államok saját kompetenciájához tartozik. Én mindig arra gondoltam, illetve mindig csodálkoztam azon, hogy a nemzetbiztonsági okok között ugye általában a terroristák, terroristák, terrorizmus elleni harc szokott szerepelni, és ezzel kapcsolatban folynak a folynak a lehallgatások, stb. Na de hát a terrorizmus elleni harc az egy e-, európai kérdés, nem csak nemzeti szintű kérdés. Még egy kérdésem van, vannak legalábbis olyan államok, néhány állam létezik, ahol vannak ellenőrző mechanizmusok, igaz, hogy ezek nem működnek megfelelőképpen. De az a kérdésem, hogy ha <clears throat> valahol az európai felelősséget megállapítom, és hogy ez a felelősség ez valahol megelőzi a nemzet, nemzetbiztonsági érdekeket, akkor legalábbis kényszeríteni lehet az adott államokat arra, hogy a titkosszolgálataik tevékenységét átláthatóbbá tegye? Valamit hozzátennék, professzor úr. Hozzátennék még egy kérdést, és egy ilyen összegezést kérnék. Azt kérdezném, Amit ön ugye a bizonyos nemzetbiztonsági kivételekről mondott, és a belgakom esetével kapcsolatban is megjegyezném, hogy igen sok nehézséggel találkozunk itt. Volt egy hoc meghallgatás, ahol az egyik, tehát a belgakom segítségével az egyik állam a másikban lehallgatásokat végzett, mert hiszen a szerződésekben arról van szó, hogy, hogy ide vonatkozhatnak a bizonyos nemzetbiztonsági kivételek, tehát Tudunk-e valami biztosat, hogy alkotmányos alapon, alkotmányosak szempontjából hogyan ö, találhatjuk meg a helyes választ, vagy a helyes utat az EU-n kontextusában? Mert hiszen előállhat egy helyzet, hogy nagyon súlyos vádak merülnek föl, és ezek el, e, ezeket el lehet bújtatni a nemzetbiztonsági kifogások védőernyője mögé, és e, és ugyanakkor az ügy maga ugye két EU tagállam között zajlik, de de itt van az Europol és egyéb belbiztonsági helyzettel kapcsolatos kérdések is. Megpróbálom Nagyon érdekes dolog volt, néhány ö, hónappal ezelőtt az amerikaiak azt kérdezték, hogy miért mi vagyunk a bűnbakok mert Európában sokkal rosszabb a helyzet. De tudom, hogy miért mondták ezt, mert már tudtak valamit, amiről mi még akkor nem tudtunk, és ez egy érdekes fejlemény. Természetesen igaz, hogy papíron Európa jobban áll, mert van egy egyezményünk, amit betartattunk, nincsenek nemzetbiztonsági kivételek, de mi történik, hogyha ezt nem tartják be ezeket az előírásokat? Akkor ugye van jogorvoslati lehetőség minden államban, ugye akár az alkotmányossági alapon, akár pedig az egyezmény alapján járhatnak el, és a végső lehetőség a Strasbourgban van Szerintem a bíróságoknak simán alkalmazniuk kéne a vonatkozó törvényeket, vagy szabályokat. Az USA-ban a negyedik alkotmány kiegészítés alapján ugye nem schlechter als bei uns. Aber die Praxis, darum geht es dann hier zum Zweiten, Jetzt haben wir die Möglichkeit, wo wir wissen, was alles. Amikor tudjuk, hogy mi történt, akkor pontosan a tényeket kell megvizsgálni. És valóban nagyon helyes a kérdés feltevés, hogy már nagyon sok minden elhangzott ez. Terrorismus, ja, eben, uh, da gibt's eben, in, in, in Sache Terrorismus gibt es EU... A terrorizmus kapcsán világos, hogy ez egy EU kompetencia. Nem mondhatjuk azt, hogy ez csak nemzetbiztonsági ügy, és hogy mindenki más tűnjön el a helyszínről, ne üsse bele az orrát. A luxemburgi bíróság is kompetens ebben a kérdésben. Most, hogy meddig léphet, meddig juthat el egy adott ország, az egy nehéz kérdés, mert hiszen egy EU kompetencia, ezt, ezt az ellentmondást fel kell oldani, de gyakorlatilag csak a luxemburgi bíróság adhatja meg rá a választ. Azt hiszem, hogy a kompetencia határok azok, azok jogi kérdések alapvetően. Ami pedig az elnök úr kérdését illeti, hogy hogyan is kezeljük azt a helyzet, amikor egy egyik tagállam ö, nemzetbiztonsági kifogás, illetve kivételekre hivatkozva beleavatkozik az, az állampolgárok magánéletébe. Azt hiszem, hogy nem szabad szemet hunyni e fölött. Ahol terrorizmusról van szó, terrorizmus fenyeget bennünket, ha úgy érezzük, hogy az EU-nak együtt kell dolgoznia, együttműködnie, hogy megvédjük a polgárainkat a terrorizmustól, de ugyanakkor védeni kell őket, hogy ne vigyék túlzásba a terrorizmus ellenes harcot. Itt nyilván minimalizálni kell a beavatkozást. Természetesen az államoknak kell a szuverenitás, nem szabad az EU-nak diktátumokat kiadni, de sokszor elismétlem, hogy Negyük a Schleswig-Holsteini szabályokat. Nagyon jól megfogalmazták. Ugyanezt meg lehetne eh, ismételni az EU szintjén, vagy a kiberbűnözési eh, egyezmény eh, szövegét nézzük. Nem lehet azt mondani, hogy egy globalizált világban együtt kell harcolni, és ugyanakkor azt mondani, hogy engem ne kritizáljanak, amik akkor én a saját kis szigetemen, a saját számize szerint hozom a törvényeket. Nem lehet a kettőt összeegyeztetni. Köszönöm szépen az előadását. Köszönjük Sajnen úrnak, Spancsecs úrnak, és önnek professzor az előadásokat. Most pedig azt hiszem, hogy közvetlenül a következő szekciónkkal folytathatjuk. Köszönöm mindannyiuknak a közreműködést. but I'll just give it to you? just went out in most egy két ö, perces szünetet rendelek el, amíg mindenki elfoglalja helyét a panel soraiban is.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 Colleagues, we're going... Kollégák, akkor a második szekcióhoz értünk, második ülésszakunkhoz, ahol elmondtam, most a folyó bírósági ügyekre fogunk koncentrálni. Két esetről számolunk be, amelyről, besz, amelyről foglalkozunk. Először három előadást meghallgatunk azután kérdések, válaszok. Az első az ex Párizs ügyről lesz szó, Dominik Giver, a Ligue de Tarderomnak a, a elnök helyettese, Giber úrnak adom át tehát a szót. Négy gondolatot szeretnék elmondani az előző témával kapcsolatban, ha lehet. Először is a szabadság és biztonság a kapcsolat, a szabadság és biztonság kapcsolatával ra, reflektálnék. Nagyon sok inkább a biztonság oldalára mozdulunk el szembe a szabadságjogokkal sokan úgy vélik, hogy fontosabb a biztonság a szabadságjogoknál, és nem megfelelő az egyensúly a kettő között. Másodszorban az előbb elhangzott, hogy a, az amerikai alkotmány negyedik cikke lehetővé teszi a megfigyelést. Igen, de ez nem lehetséges mások számára, hiszen a jogban, ha egy hiba megjelenik, akkor egy másik hibával nem lehet jóvá tenni. Más szóval, ha, mivel ez illegális az Egyesült Államokban, attól még nem lesz legális máshol. Harmadik megjegyzés. A titkossággal kapcsolatban. Észrevettük, hogy az amerikai hatóságok is elmondták a kongresszusnak és a feljelviteli bíróságnak, hogy a kommunikációk megfigyelése titkosságot igényel. Ez így nem demokratikus. Ezt nem az állampolgárok határozzák meg, és így az e, emberi jogokat sérti Franciaországban. A Dreyfus ügy is ehhez kapcsolódik, hiszen valóban a bizonyítékokat nyilvánosságra kellett hozni, és ha ez megtörtént volna, akkor nem lett volna ebből ügy folytatom a biztonsággal. A belbiztonság most már kiterjedt a biztonság teljes témájára. Meghatározza a külbiztonságot is. Fontos ezeket az ellenőrzési kérdéseket, az állampolgárok, a határok ellenőrzését, mindazt, ami ö, ma történik, az Európát erőddé változtatja. Ez mindenképpen kapcsolódik a tragikus aktualitásokhoz Lampedusa szigeténél. Szeretnék bemutatni önöknek a következő esetet, egy panaszt, amelyet Párizsi Bírósághoz terjesztettek be. A Francia e, Emberi Jogi Liga, illetve a Nemzetközi Emberi Jogi Szervezetek Szövetsége a következő ügyben hozott ítéletet. A szociális okokra hivatkoztak, és emberi szabadságjogokra. az önállóan a, a, az FIDH csalással működő rendszerre hívta fel a figyelmet, és így önkéntesen sértették meg a magánélethez való jogot. Felvették ezeket az adatokat, és dokumentumokat szereztek, melyek sértették az emberi, a magánélethez való jogot. Ilyen módon sikerült felfedni az amerikai Prisma programot a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harcban működik ez a rendszer, mely magánadatokat gyűjt egyének és szervezetek szintjén, az NSA és az FBI vezetésével. Vállalatok, internetes vállalatok szerveréhez fértek hozzá. Fél milliárd kommunikációt hallgattak le havonta kulcsszavakkal kerestek ezekben. Nem csak magánjellegű üzeneteket eh, hallgattak le, de a, a címzetteket is megfigyelhették illetve az üzenetek átadásának módját. Ez azt hiszem mindenképpen veszélyezteti az emberi jogokat, és valóban megkérdőjelezi a jogállamiság intézményét. Az FIDH és a Francia Emberi Jogi Liga indította ezt a keresetet. Kimondhatjuk, hogy a bíróság szerint a kereset elfogadható. Így valóban érdemes folytatni a vizsgálatot azokkal a szervezetekkel kapcsolatban, amelyek szóba kerültek. A két szövetség úgy vélte, hogy ezt a harcot mindenképp érdemes megvívni. Az érvelés, amelyet hangoztatunk a következő. A jogsértések alapja a tényeken alapul, és mindenképpen bíróság elé kell vinni az ügyet francia bíróság foglalkozik ezzel, és figyelembe véve az elkövetett jogsértéseket a bűnügyi törvénykönyv adott részei alkalmazandók. A gyűjtött dokumentumokkal kapcsolatban az NSA és az FBI közvetlenül hozzáfért kilenc amerikai vállalat szerveréhez melyek az interneten működnek. Microsoft ide tartozik 2007, Google, Facebook 2009-től, YouTube, Skype 2010-től, és végül az Apple 2012-ben. A Prisma program segítségével a cégek szerverein lévő adatokat gyűjthették, kereshettek ezekben továbbá e-mailek tartalmát figyelhették meg, fényképeket, dokumentumok küldését és online kommunikációt hallgattak le. Az adatok gyűjtése az információ gyűjtés külföld felé is irányult. Ez egy tömeges megfigyelést jelent a Snowden ügy is ehhez kapcsolódik. Így tulajdonképpen bármit lehallgathattak mint elhangzott. Általánosságban elmondható, hogy ha az NSA, az FBI, a CIA és a DIA nyers adatokat szeretne gyűjteni, akkor ezt meg tudják szerezni. Telefonszámokat, e-maileket, mobilszámokat, a mobilazonosító számokat, mindent megszerezhetnek politikai és nem technikai indokkal is. Fél milliárd kommunikációt figyeltek meg havonta a dokumentumok szerint. Az NSA pedig több mint 97 milliárdot. A program felismerését köszönhetjük a Snowden ügynek, és így a az Apple szóvivője elmondta, hogy ők nem tették lehetővé a közvetlen hozzáférést a szerverükhöz. Azonban a Prisma programot már 2010-től ismerték. Obama elnök úr elmondta, hogy a kongresszus hagyta ezt jóvá, és megerősítették is. A szakértők szerint az érintett cégek ne, nem állíthatják, hogy nem tudtak a szerverekről elvitt adatokról. Technikai ö, háttér, hátteret kellett biztosítanunk ehhez. Egy ö, kommunikációt ö, adott, adtak ki az amerikai hatóságok, miszerint a megalapozott indoklással gyűjtöttek adatokat. A Prisma programot felügyelik 11 kijelölt bíróság az Amerikai Egyesült Államok fejeviteli bíró, legfelsőbb bíróságán. Az USA e, a magánadatok gyűjtésének olyan rendszerét hozta létre. Bocsánat, egy kicsit lassabban kérem a tolmácsok kedvéért, mondja az elnök úr. Bocsánatot kérek. Tehát a sajtó által nyilvánosságra hozott adatok szerint az USA egy olyan lehag, magánadatok lehallgatási rendszerét hozta létre, amely nem csak az USA-ban élő állampolgárokat, de a külföldieket is érinti. A rendszer lényege, hogy kulcs szavak alapján lehet keresni az adatokban az üzenetek küldőjét és célzottját is megfigyelhetik. A terrorizmus elleni harc álcája mögött, illetve a szervezett bűnözés elleni harc keretében a területiséget figyelmen kívül hagyva világszerte ellenőrzés megfigyelés hozhattak létre. Ilyen körülmények között a szervezetünk úgy döntött, hogy mindenképp panaszt kell tennünk a Párizsi legfelsőbb bíróságon. A fent említett tények alapján mindenképpen büntetőjogi kérdés ez. Mindenképp szükség van egy alapos vizsgálatra, hogy meghatározzuk az említett jogsértéseket. Másodszorban, ami a panasz elfogadhatóságát illeti. A második cikk első bekezdése szerint a büntető törvénykönyv azt mondja, hogy a bűncselekmény által okozott kár azt jelenti, amikor a kárt okozott a sértetek számára a jogsértés. A szöveg alapján, különösen a hatodik cikk szerint az Európai Emberi Jogi Egyezményben, illetve a Semítőszék szerint 2010-ben a, akkor elfogadható a vizsgálat számára egy ügy, hogyha lehetővé teszi ez a bíróság számára, hogy valóban az állítólagos sérelem létrejött, és büntetőjogi bíróság elé tartozik az ügy. A semmitőszék úgy döntött, hogy a vizsgáló bíró illetve a, a polgári fél számára a közjót ö, ö, sértették, és ö, bűntársak is voltak. Ilyen módon Franciaországban itt sikasztás tartozik ehhez ilyen szervezetek részéről hiszen akik részt vettek ebben a tevékenységben, ezt támogatták, személyesen okozta gazdasági kárt közvetlenül. Ez mindenképp a kollektív érdekek ellen szól, hiszen ez az alapja ezeknek a tevékenységeknek, és ennek alapján elfogadhatónak ítélte a bíróság az ügyet. A szervezetek tehát a szervezeti szabadság és a bűnelkövetés vizsgálata útját választották. Ilyen módon az automatikus adatmegőrzés és a, a személyes adatok védelme, amit bizonyos amerikai szervezetek sértettek. Így az FIDH és a, a francia társszervezete úgy vélte, hogy mindenképp küzdeni kell az informatikai jogsértés ellen. Ezek az érintett sérelmek a közösségi jogokat sértették, melyeket meg kell védeni, hiszen ez a felépésük alapja. Kérem, hogy zárja le lassan a felszólalást, mert lesznek hozzászólások, mondja az elnök lenne következtetés vagy összegzés még így a végére? Csak szerettem volna megnevezni a különböző bűncselekményeket. A automatizált adatkezelő rendszerekhez való hozzáférés, családjelögő hozzáférés, a magánélet megsértése tartozik még ide, illetve olyan eszközökkel való adatgyűjtés és adatmegőrzés, amely mások magánéletét sértette, illetve az e-mail elektronikus kommunikáció lehallgatása, megfigyelése. Az FBI és az NSZ ez a fő felelős ezekért, akik technikai eszközökkel hozzáfértek az internetet használók levelezéséhez. Más országokban ez nem lehetne bírósági ügy, de nálunk keresetet nyújtottunk be e témában, és felvesszük a harcot. Ezt azt hiszem, hogy nem veszítjük még el, mindenképp harcolni fogunk. Hm, köszönöm szépen, szerettük volna kicsit felmérni ezt az esetet. Albrecht úrhoz fordulok. Van-e kérdés? Először is köszönöm szépen, hogy áttekintést adott nekünk erről az eljárásról, és elmondta, hogy az egyéni jogorvoslatról mi a véleménye. Szeretném megkérdezni önt, mit vár el a tagállamok parlamentei képviselőitől, illetve az európai parlamenti képviselőktől, mit vár el a kormányoktól, mi történjen az egyéni beadványok mellett, mit tehetnek ők. Köszönöm. And maybe if, if I could just add to that, just, um... Én is szeretnék hozzátenni ehhez, valamit az 8-as cikk szerinti ügyről is beszéltek ön előtt, és azt szeretném kérdezni, hogy a francia ügyel kapcsolatban a civil szervezetektől és a társadalomtól általában véve milyen támogatást kap az önök ügye? Volt-e nagy média hírverés körülötte? Erről mit tud mondani? Az a kapcsolatban, hogy mire számítunk az Európai Parlament, a parlamenttől, természetesen a vitát az Európai Parlament elé visszük. Minden eljárást ellenőrizni kell, és ez nem baj, hiszen minden országban ugyanezt történik. Ahogy Albrecht úr is említette, nem lehet helyesnek ítélni valamit, hogyha mindenhol ez történik. Így arra számítunk, hogy a parlamenti képviselők a nemzeti parlamentekben mindent megtesznek, hogy előreléphessenek az ellenőrzés tekintetében, és támogatják majd azt is, hogy egy európai egyezmény vagy karta jöjjön létre az emberi jogokkal kapcsolatban. Hát olyan szabályozási háttérre van szükség, amely természetesen az irányelvet is tovább kell módosítani, illetve módosítani a különböző aspektusokat. Fontos, hogy az egyén számára jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre, ami eddig nincs meg. Ami a kormányokat illeti, vagy a saját kormányunkat, a francia kormányjal kapcsolatban tudok felszólalni, hiszen itt nyújtottuk be a keresetet. Nem akadályozza ezt a fejleményt. Másodszorban a vizsgálóbíróság alapján elmondható, hogy mindez európai szinten is éreztetni fogja a hatását. Talán az előbb elhangzott, hogy a, előre kellene lépni a többi ország esetében is. Van egy fakultatív jegyzőkönyv, amely lehetővé teszi az emberek számára egyéni jelleggel, hogy panaszt tegyenek. Fakultatív jelleggel történne ez meg. Most rátérek a civil szervezetekre Franciaországban. Igen, a két liga is említette, hogy nemzet, nemzeti szervezet és nemzetközi szervezetként, tehát az emberi jogi szervezetek, nemzetközi szervezet és a francia szervezet az amerikai alkotmányi jogi szervezettel együtt nemzeti jogból indulnak ki és európai jogalkotás, illetve nemzetközi jogalkotás, amire szükség van. A civil szervezetek nagy része tevékeny a témában. A digitális szabadsági jogok megfigyelőközpontja is létrejött Franciaországban. Nem hiszem minden esetre, hogy itt közvitára kerülne sor, nyilvános vitára de minden esetre a parlamentekben és politikai szinten létezik ez a vita. Thank you very much. I don't know if Mrs. has a... Köszönöm szépen a kérdést. Tessék. Nem tudom, hogy kérdésről van-e szó. Az elején egy nagyon éles kapcsolatot létesített Lampedusa irányában, és ki kell mutatnunk, hogy a technikai lehetőségeinkkel, a megfigyelési technikáinkkal mindenkit ö, meg lehet figyelni, és ilyen értelemben mindenki gyanúsítottá válik. Nagyon világosan kifejtette ön, hogy úgy mond ez a terrorizmus ellen történik, és konkrét adatokat kulcs szavakkal keres, de azt kérdezném, hogy az ön, ön személyesen, vagy ön szerint biztosak lehetünk-e abban, hogy a megfelelő kulcs, kulcs szavakat eh, használják. Azt hiszem Németországban úgy mondjuk, hogy tűt keresünk a szénakazalban, de milyen tű? És tudjuk-e, hogy melyik szénakazalban kell azt az egy tűt keresni? Tehát ezek a, ezek a megfigyelési technikák teljesen félrevezetők is lehetnek, azon felül, hogy talán nem is korrekt az eljárás. Givert úr. Azt hiszem, hogy ez az utolsó kérdés. Most még egy kérdésem lenne a magam részéről, tehát mi is küzdünk ezzel a kérdéssel az Egyesült Királyságban, de tudom, hogy Franciaországban történnek ezek a meghallgatások, és ott talán nem annyira fontos ez a kérdés, mint például Németországban. Nem tudom, hogy ön is így látja, hogy és hogy a francia nemzetgyűlés, ők, ők nekik mi a véleményük, és hogy az eljárásnak mi az időhorizontja, ha gyorsan válaszolhatnak ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Megpróbálok. Szipel asszony kérdésével kezdem. Természetesen a biztonság bizonyos felfogásáról van szó, szóval vannak szabadabb országok, vannak jobban ellenőrzött országok, mint a többi. És azt hiszem a legrosszabb imidzse lehet ez a biztonságnak. Lehet érvelni technikai eszközökkel, mi szerint az internetet ilyen módon lehet ellenőrizni de hát ellenőrizzük a szerencsétleneket is, akinek semmi köze nem volt hozzá. Rendelkezünk a technikával. Nem tudjuk, vagy hát még nem szabályoztuk ezt a területet. Tény, tényleg ilyen drámai a kérdés. Rendelkezünk a technológiai háttérrel most már. Ezek nem biztonságosak, hogy ha mindenkit ellenőrzünk, akkor a legbiztonságosabb világban élünk, mondhatjuk. És így felvetődik az, hogy hogyan szervezzük meg ezt az ellenőrzést. Milyen titkosság legyen jellemző, és hogyan illeszkedik ez a demokráciához. Másodszorban, ami a politikai aktualitást illeti Franciaországban, hadd mondjam el, hogy nem csak ezzel kapcsolatban folyik a munka. Valóban ez érdekes lehet, vagy minden esetre előrébb vihet egy bizottság felállítása. Azt hiszem mindenképp érdemes lenne vizsgáló bizottságot létrehozni ebben a témában. A, sajnos a küldöttek, a képviselők nem ítélték elég érdekesnek ezt a témát lehet, hogy sokkal fontosabb az érzékenység az állampolgárok szintjén, mint politikai szinten. Köszönöm szépen, Giver úr. Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével és előadásával. Következő előadók a nyolcas cikkel kapcsolatos esetre vonatkozó előadásokat fognak tartani. A Big Brother Watch-tól hallunk egy előadást, ugye hát a nagy testvér figyel, magyarra fordítva. Mindenkit üdvözlök, köszönöm szépen a meghívást. Rendkívül fontos kérdéssel foglalkozunk. Egyrészt az alapvető emberi jogvédelme szempontjából, másrészt a globális gazdaság szempontjából nézve, amit nem is láttunk előre évekkel ezelőtt. Azzal indulnám, hogy a Brick Brother Watch-nak a motivációja nem az, hogy a megfigyelést lehetetlenné tegyük. Nem, hanem a demokratikus államról van szó, és azt akarjuk, hogy az Egyesült Királyságban a digitális korban megfelelő garanciákkal megfelelő kondíciók mellett történjen. És hogy megmaradhasson a bizalmunk a jogrendszerünkben. Két kulcsfontosságú dologra mutatnék rá. Az egyik, hogy a, a megfigyelés volumene sokkal nagyobb, mint ahogy a parlament képviselői ezt elképzelik, gondolják, és rendelkeztek fölött. A másik pedig a kérdés az, hogy az ezzel kapcsolatos garanciákat megkerülve, vagy kihasználva és félre értelmezve az internet segítségével sokkal hát szabadabban folyik a megfigyelés, tehát magyarán nincs megfelelő kontrollja. A brit hírszerző szolgálatok jó voltából gyakorlatilag elmondanám, hogy az Nigel Spinksek elmondta a Guardiannek, hogy az NSA és a DHQ tevékenységevel kapcsolatban szinte semmi sem tudható. Nézzük, hogy gyakorlatilag milyen volumen nő ez a lehallgatás. A patrióta törvény alapján elképesztő méretű lehallgatások ről hallottunk, illetve tudtuk meg ezeket, és ez sokkal szélesebb körű ez a lehallgatás, mint amit a kongresszus jóvá hagyott. Megpróbálják reformálni a törvényt, hogy az átláthatóságot növeljük, és azt is látjuk, hogy a kontrollmechanizmusok mennyire nem működnek. Nagy kár, hogy nagy-Britanniában viszont hasonló viták nem zajlanak, mint az USA-ban. Megjegyezném, hogy úgy tűnik, hogy nem kíséri akkor a figyelem ezt a bizonyos jogi eljárást, amiben mi belefogtunk. Napokon belül utána viszont százak, százával jelentkeztek emberek, és, és csatlakoztak a mozgalmunkhoz. A média ö, nagyon fontos szerepet játszik ebben. Ö, ez egy olyan vitában nőtte ki magát, amely tehát most már igen komoly figyelmet kap. A parlament illetékes bizottsága is foglalkoztak ezzel, azonban a tempórával nem foglalkoztak, ami a, a mi ö, 8-as cikkel kapcsolatos eljárásunknak a középpontjában van. A tempora és a prismről van szó. Szóval sokan nem is tudják, hogy mik ezek. Ezek vagy pedig szemet hunynak felette. Nagyon súlyos aggodalmak vannak ennek a jogi ellenőrzésével a 8 cikk szellemében, hiszen fontos, tehát szükséges legyen a megfigyelés, illetve arányos, a veszélyjel arányos legyen, és ez a két dolog, ennek a két dolognak a hiánya képezi a lényegét a mi beadványunknak. E, e, e, eredetileg Egyesült Királyságbeli Bíróságra akartok vinni az ügyet, mivel hogy nagy a közérdeklődés is, azonban ezt elutasították, és egy zárt ülést javasoltak, azonban az Európai Emberi Jogi Bíróság véleménye szerint ez nem megfelelő jogorvoslat, mert hogy ennek a bizonyos titkos bíróságnak az ítélete ellen nincs fellebbezés, ez pedig ellen mond a, a emberi jogi egyezménynek. Tehát most arról van szó, hogy bizonyos technológiákat alkalmaznak amelyek lehetővé teszik a válogatás nélküli kommunikációs lehallgatást vagy, vagy ö, lekapcsolást, és, és ez az egész ö, tevékenységnek nincs megfelelő jogi kerete, és nincs is megfelelő ellenőrzési mechanizmus ezzel kapcsolatban. Tehát ez az Európai Konvenció 8-as cikkének a megsértése, és az ezzel kapcsolatos jogi keret sem teszi lehetővé, hogy a adott jogi szabályzásnak megfeleljen ez a tevékenység. Mind az U a Syndico és Ian Brown részéről, tehát USA és brit részről is vannak jogi szakértői állásfoglalósok. Brown például meg megkérdőjelezte a jogi ö, ö, engedélyezési mechanizmust, hiszen jelenleg lehetőség van gyakorlatilag minden USA és brit ö, végpontok közötti kommunikáció lehallgatására. És a temporát azzal ö, igazolják, hogy a brit felülvizsgálati, illetve ellenőrzési rendszer nagyon laza az usa képest. Hogy a dokumentumunk is ö, állítja, itt azt kívánjuk, hogy egy olyan ö, mechanizmust állítson fel, amely világosan meghatározza, hogy kit miért kell lehallgatni, és milyen biztosítékok, garanciák állnak fel, hogy megakadályozzuk, hogy hogy válogatás nélküli, vagy túlzott, tehát aránytalan minőségű és időtartamú lehallgatásokra kerülhessen sor. Tehát ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen. Nick, és Konstancét kérem föl, hogy aki egy komputer szakértő, Berlinben dolgozik, a Berlini Egyetemen, Gazdasági Egyetemen, az ön szempontjából tekintsük át ezt az esetet. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülök, hogy én is kiegészíthettem a bizottság felé folyó tájékozótást, tájékoztatást. Tudjuk, hogy az ENC, ECHR, illetve az ezzel kapcsolatos bizottság honlapján további információkhoz lehet hozzájutni, különösen most az USA lezárásának, bezárásának kapcsán. Nagyon örülök neki, hogy az világ napvilágra került lehallgatási gyakorlatokról én is megalkathatom a véleményemet, különösen a brit kormány kommunikációs központjával kapcsolatos kérdésekről. Tudjuk, hogy az amerikai titkos szolgálatoknak nem csak megvan a technikai lehetőségük arra, hogy egész kontinensek körül közötti kommunikáció, kommunikációt lehallgassanak, hanem hogy ezt, ezt ki is használják. Tehát, hogy nem csak diktatúrákban folyik ilyen meg, lehallgatás, hanem Európa kellős közepén is és a brit titkos szolgálatok pedig lehalkatják a temploma program keretén belül az optikai kábeleken folyó teljes hálózat forgalmat, és ezt szeretnénk mi most Strasbourgban bepanaszolni. Számomra semmi kétség arról, hogy ez elfogadható kell, hogy legyen, hiszen nagyon sok olyan állampolgár van, akik pontosan ezeken az optikai kábeleken keresztül kommunikálnak és cserélnek információt, és ezeket a, ezt a forgalmat teljes mértékben válogatás nélkül lehallgatják. Strasbourgban azt is szeretnénk elérni, hogy ha az német alkotmánybíróság által elkövetett hibákat is valamiféleképpen ki, lehessen, ki lehetne javítani. Hiszen amelyek ezeket az információkat nyilvánossá kell tenni, és remélem, hogy Strasbourgban erre lehetőség is lesz. Nyilván nem csak a német kormány, hanem más kormányok Európában is vonakodnak attól, hogy ilyen információkat nyilvánosságra hozzanak, és ezzel világosabb képet teremtsenek Európán belül. Azon a kérdésen kívül, hogy a brit jognak megfelelően ez a tömeges megfigyelés szükséges-e, arányos-e, vagy egyáltalán célszerű-e, az is fontos kérdés, hogy ezt a szabályozás, ez hogy folyhat tovább, Ugye ezek a meghallgatások az európaiak nagy részére vonat, nagy részét érintik, és a, követelnünk kell azt, hogy, a, hogy az európai polgárok, tehát a nem brit állampolgárok lehallgatását és az vállalatok lehallgatását a szabadon ne folytathassa. A brit és az amerikai kormány most jó lenne, hogyha bejelenteni, hogy legalábbis javítani próbálja a helyzetet, de amikor ezt teszik, akkor nyilván nem csak eh, nem, nem a másra gondolnak, mint a saját állampolgáraikra. Akik nem állampolgárai, azokra nem gondol. Azt eh, tudjuk, hogy a eh, brit kommunikációs központ pontosan erre gondol. Tehát amikor a parlamenti ellenőrzést meg, meg, meg kívánja erősíteni, akkor tudja, tudjuk, hogy ez egyáltalán nem vonatkozik a nem brit állampolgárokra. És a titkos szolgálatok továbbra is hekkelik a vállalatok adatait, és folytatják a tevékenységüket. Tudjuk azt is, hogy és ezt nem is tagadják gyakorlatilag, hogy az európai adatokat analizálja. Analizálják nem csak a transatlanti kábelen ide-oda folyó adatokat, hanem az Európán belüli kommunikációt, Európa belüli kábeleket ugyanígy. Tehát nem csak arról van szó most, hogy az adatoknak a megőrzése egyáltalán jogos-e, az adatok visszatartása jogos-e, hanem az is fontos kérdés, hogy az adatokhoz való hozzájutás jogos és jogszerű-e. És a szolgáltatók nyilatkozatai alapján azt tudjuk, hogy azt tudjuk leszűrni, hogy a, ők állítólag ezekről a megfigyelésekről nem tudtak, de ezt elég nehéz elhinni, és tudjuk, hogy nem csak angol, hanem német és egyéb államokhoz tartozó adatszolgáltatók által kiadott adatakról is van szó. Tehát most a megfigyelésről beszélünk, de ezen kívül az emberek magánszférájába való beavatkozásáról is beszélünk el, valamint a szomszédos országok kritikus infrastruktúrájának megtámadásáról is. Nem arról van szó, hogy csak, dá, csak adatokat gyűjtenek össze, hanem arról is van szó, hogy ez egy aktív támadást képez tulajdonképpen, és e, ez azt mutatja, hogy a külszolgálatok, illetve a, a különböző titkos szolgálatok is túlmennek egyszerűen azon a ponton, amelyet meg lehetne indokolni a nemzetbiztonsági indokokkal, hiszen ezek európai szintű fenyegetést jelentenek. Például a belgakommal kapcsolatos esetül is tudjuk, hogy milyen profi módon szedték össze egyes személyektől különböző kémprogramok segítségével a jelszavakat, és és, az, és ezeken keresztül az adatokat. És ugye mivel az Európai Bizottság, Parlament, de például a SWIFT működtetője vagy a NATO is ügyfele volt a belgakomnak, ezért az az igazság, hogy ezek az ügyek nem csak a közvetlen szuverenitást sértik meg az államszinten, hanem ezeket az európai szintű, illetve globális ö, ö, szervezeteket is érintették. Rétezik azon kívül egy Edge Hill nevű program, amit szintén a brit kormány kommunikációs központja indított el. Ez egy szisztematikus aláállás, aláásása és elkerülése a különböző kódoló intézkedéseknek, és ennek segítségével a programnak segítségével szintén rengeteg biztonsági kiskaput lehet teremteni, és az egyet, egyes vállalatok biztonsági helyzetét gyengíteni lehet. Tipikus titkosszolgálati módszerek vannak, sőt, még beépített titkos ügynökök vagy téglák segítségével is le, le, létre lehet, lehet se, lehetővé lehet tett azt tenni, hogy akár a Hotmail és a Yahoo, a Facebook és a Google által tárolt információkhoz is hozzájussanak. Természetesen valamiféleképpen ellenőrzést kell gyakorolni, és amíg ez nem történik meg, addig azt kell tenni, amit mi tettünk, a társaimmal, tehát meg kell próbálni a bíróság elé vinni az ügyet, ugyanakkor föl kell hívni a politikai figyelmet is arra, hogy a médiákban közölt tartalom titkossága, titkosságáért ki kell állnunk, illetve, hogy a kritikai, technikai infrastruktúrákat is védeni kell, mert ugye ezeken keresztül, a támadásokon keresztül azokat is védeni kell. Azon kívül emlékeztetném arra a közönséget, hogy az NSA az NSA főnöke mindig is azt állította, hogy a, ezek, a, ezek az intézkedések mindig megindogolhatók voltak nemzetbiztonsági okokkal, és pedig ezzel ellen harcolnunk kell. Elnök, köszönöm szépen. Először Axel Vosznak adom át a szót a kérdések feltételéhez. Köszönöm szépen Pikelsz és Kulc előadóknak az információkat. Egy-két kérdést tennék föl. Először is azt, hogy miért foglalkozunk többet az amerikai oldallal, mint a brit oldallal? Snowden úr úgy tűnik, hogy mindenféle dokumentumot nyilvánosságra hozott, és végig csak kevesebbet foglalkozunk a brit oldallal, a brit témával. Megkérdezném, hogy önök szerint hol húzódik a határ hol kellene, hogy húzódjon a határ, a magánszféra, illetve az általános nemzetbiztonság fogalma között az internet szempontjából. Ugye technológiailag, digitális szempontból az internetet nem nagyon mondhatjuk most már magán médiának, mert hogy a nyilvános nyilvánosság előtt folynak az interneten a, az információcserék. Tehát hol húzódik a határ? két dolog között. Másik kérdésem pedig az lenne, hogy mikor az államok megpróbálnak veszélyelhárító vagy büntető jogi okokból adatokat lefoglalni, illetve adatokat gyűjteni, hogy hol, hol vannak ennek a harárai? Először Kurz asszonynak adnám meg a szót a válaszra. Az első kérdés, az internet általános, internet és a biztonság kérdése. A biztonsági hiányosságokkal kapcsolatban azt látjuk, hogy strukturálisan aláássák a biztonsági módszereket, és erről beszélnünk kell. Az amerikaiak és a britek tiskos szolgálatai ugyanis ezt rendszeresen, strukturálisan aláássák. Vannak olyan eljárások, amelyek segítségével kiskapukon keresztül, strukturális gyenge pontokon keresztül elérhetik a, be, a hozzáférést bármiféle adatokhoz, és akkor azokat az oldalakat már nem tarthatjuk biztonságosnak. És itt ugye nem csak a polgárok közötti kommunikációról, hanem a hatósági vagy vállalati kommunikációkról is van. És ezekben aztán továbbiakban már nem bízhatunk. Én úgy gondolom, hogy más területeket is át kell gondolnunk az átlagos böngésző programokon keresztül is nagyon régen látjuk, hogy van egy olyan szürke zóna vagy fekete piac, amelyek segítségével az adatok megvásárolhatók és eladhatók. Ezek miatt, a fekete piacok miatt ugyanakkor a titkosszolgálatoknak is van lehetősége arra, hogy adatokat vásároljon. Tehát ők is kihasználják a biztonsági hiányosságokat. Ezt látom a legnagyobb problémának, és a, ez ellen kell elsősorban fellépnünk, hogy a strukturális bizony, bizonytalanságot egyszerűen büntető jogilag büntethessük aztán a digitális adatokkal kapcsolatban, amelyeket büntetőjogi, büntető, büntetőjogi célokra fel akarnának használni, természetesen erre kell, hogy legyen lehetőség, és arra is, hogy magánvállalatok adatait erre felhasználják de természetesen ellene vagyok annak, hogy mindenféle indokok nélkül tehessék ezt meg a hatóságok. És ezt meg kell tudnunk valamikféleképpen előzni. Do you have a Uh, Vannak még kérdések? Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és köszönöm szépen a bevezető előadását is, illetve az eddig adott válaszokat. Szeretnék én is egy kérdést föltenni, mégpedig azt, hogy amikor ezeket a megfigyelő programokat megnézzük, a temporát, a prizm programot és a többieket, akárhogy is hívják őket, ugye különböző irányba tapogatóznak, különböző technikákat használnak, de felmerül a kérdés, hogy végülis mi folyik itt, és mihez tudjuk ezt hasonlítani az analóg világban, a nem digitális világban? Ez a nagy kérdés. Én úgy gondolom, hogy ezt még nem válaszolták meg ebben a szekcióban. Tehát ez, erre szeretnék választ kapni. És hogy hogy érinti ezt az egy, ez az egyéneket az alapjogi szempontból, és milyen hatással van ez a megfigyelési hullám a demokráciára. Um, and then, and then... Oh, it's, it's to, to both of you if you want to. Mind a kettőknek tették föl a kérdést, esetleg válaszoljon először ön. Az első kérdésre reagálnék, az, hogy milyen volumenű a lehallgatás. Hiszen nyilván ez nem egy új keletű jelenség, az emberek is tudják, azonban ami a különbség most, hogy most már vannak, hogy itt nem, nem hogy nem, nem egy-egy ügyben gyűjtenek adatot, hanem minden adatot ö, lehalásznak, és aztán abból válogatnak. Tehát ez adja ugye a sok fals pozitív, sok fals negatív hitet, és aztán föltehetjük a kérdést, hogy mi áll a nemzet érdekében. Ugye Zuckerberg is azt mondta néhány héten, hogy egy, hogy egy erős gazdaság az a nemzeti érdek, de viszont ebben a globalizált világban a, egy adott cégnek az ügyfelei egész más országokban székelnek, és így a nemzeti érdek is gyakorlatilag veszélybe kerülhet, mert máshol sokkal vonzóbb üzleti helyszínek találhatók, és gyakorlatilag itt a jogok és a technológia ütközik, mert most a adatfeldolgozás technológiája azt jelenti, hogy a 2000-ben írott brit törvények ugye még csak a telefon eh, kábelekre vonatkoztak, nem pedig eh, üvegszálas technológiára. Új technológia van, új helyzet van, és így olyan hihetetlen volumenű lehallgatást vagy adathalászatot tesz lehetővé, amire nem is gondoltak 2000-ben eh, mondjuk. Még egy rövid megjegyzésem lenne az utolsó kérdéshez. Természetesen nem nagyon lehet megtalálni a megfelelőjét a digitális fel, megfigyelésnek a nem digitális világban. Ugye már csak ha azt nézzük, hogy mennyi embernek van okos telefonja, látjuk, hogy minden, a mindennapi tevékenységüknek minden egyes lépését regisztrálják ezek a telefonok, tehát gyakorlatilag az analóg világban ilyen hasonló nincs de azért ez felhívja a figyelmünket arra, hogy a jövőre nézve milyen feladataink vannak, hiszen a komputerek, a készülékek kisebbek lesznek, sőt lehet, hogy a testünkön belülre kerülnek, és ezért nagyon fontos azon aktívan dolgoznunk, hogy hogyan kezeljük a jövőt. Mert a jövő nagyon gyorsan itt lesz. Lehet, hogy öt év múlva itt lesz már a jövő, és hogy azok a problematikák, amelyekről ma beszélünk a tömeges megfigyeléssel kapcsolatban, azok csak ki fognak terjedni. Tehát mindenképpen folytatnunk kell, a, az erről szóló vitát, mert a digitális fejlődés az ugrásszerű méretekben fog tovább hajladni. És azt is, egy tanulmány azt is megalapította, hogy az utóbb, legutolsó 53 terrorista támadást azt nem a titkosszolgálatok jó munkája, munkájának, hanem a rendőrség jó munkájának követ köszönhetően lehetett megelőzni. I would like to... Szeretnék föltenni egy kérdést. Az ön szempontjából, mint tudós, vagy szakember, aki ismeri a különböző jövőre gyakorolt hatásokat, ön mit javasolna Mit kérjünk az USA-tól, illetve a hatóságoktól, amelyek részt vesznek ebben a, ezekben a gyakorlatokban? Említette, hogy itt a meg nem támadási egyezményről van szó, de hát e, ez többet ér, mint az adatvédelmi szabályok, amit megsértenek, vagy pedig a nemzetközi jogi előírások, amelyeket lábbal tiportak? Itt most arról van szó, hogy a parlamenti felülvizsgálatot növeljük, hogy nemzeti szinten, vagy hát valamilyen szinten legyen egyfajta monitorozása a helyzetnek? Arról van ez szó, hogy itt az európai állampolgárok számára jogorvoslati lehetőséget teremtsünk? Miről van még szó? Hát kérdezzem meg, vannak-e még képviselők, akiknek kérdésük lenne? Nick, Nick nézek most, hogy az Egyesült Királyság részéről egy esetről szeretnék beszámolni, mely pártpolitikai érdekeken keresztül fontosságot kapott. A következő a kérdésem. Az előadása és Konstanca asszony előadása is a weboldalon szerepel. Nagyon egyértelmű volt mindkettő. A kérdésem az, hogy hogyan látják, mi változik meg egy jogi szempontból, illetve politikai szempontból milyen változásokra számíthatunk. Az első előadásban láttuk, milyen hatása lehet -e ezeknek az eseteknek Franciaországban, ahol és Németországban, ahol talán komolyabban veszik. Az Egyesült Királyságban is felvetődik ez. Önök hogy látják, mi fog itt megváltozni? Az előbb hallhattunk arról, hogy a biztonság és a szabadságjogok érvényesülése közötti határvonal egyre inkább elmosódik. Ezt a vonalat pedig meg kell húzni határozottan. Az Egyesült Királyságban úgy vélem, hogy ezt az esetet már komolyan vették, de a célkitűzés elveszett. Hogyan látják az emberek, mire törekszenek önök? Lehet, hogy ez naív kérdésnek tűnik, de azt hiszem, ez túl is lép egy ilyen vizsgálat, nemzeti vizsgálat határain. Mit fogunk ezzel elérni? Mit szeretnének elérni az állampolgárok részére? Nagyon pontosan fogalmazott az előadásában. De a webstream érdekében most foglalja össze, hogy politikai szempontból mire számítanak, mit szeretnének elérni, mit várnak ettől az esettől. Azt hiszem, hogy Konstanz már említette, az egyik alapprobléma az, hogy nincs elég információk arról, hogy mi történt. Az amerikai kormány egyes jogi véleményeket eh, nyilvánossá tett, némi átláthatóságot biztosított az a kapcsolatban, hogy a cégek tájékoztathatják az ügyfeleiket arról, hogy mi történt. Az Egyesült Királyságban a Hírszerzési Bizottságnak kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy megfelelve a jogi háttér. Van egy probléma itt, mindenképpen a garanciák nem megfelelőek, túl merevek. Az átlagos állampolgárok jogorvoslati lehetősége pedig nem volt egy közfigyelemnek örvendő téma. Nem, volt, nem látták sürgős problémának. Van két fontos megjegyzésem. Nálunk Nagy-Britanniában született a parlament, mi vezettük a többieket. Viszont a külpolitikában az otthoni háttér, melyet a világban másolnak, védi az emberi jogi aktivistákat, újságírókat, a civil társadalmat. Nagyon közeledünk egy olyan ponthoz, hogy már nem tud, nincs meg az erkölcsi fölényünk, hogy ezt hangoztassuk. Elveszítjük a hitelességünket. Albrecht úr említette, hogy az emberek még nem fogták föl, hogy milyen mértékű, ami történt. A jogi eset nem érte el az elsődleges célját. Szóval a Kennedy esetről például legalább a, a brit közvéleménynek elmondhatom, hogy mi történt Németországban és az Egyesült Államokban. Ez egy ó, rendkívül jelentőségteljes ügy más országokban is nagyon fontos. Azt hiszem ebbe az irányba haladunk, de talán kisebb ütemben, lassabb ütemben, mint szeretnénk. Van-e még kérdés? Van ott egy kérdés még, nem? Nincs már? Akkor azt hiszem lezárhatjuk Lehet, hogy egy kicsit korábban fejezzük be, mint terveztük, de legalább az is jó, hogy a webstreamen is látják, hogy nem léptünk túl az időnket. Köszönetet mondanak, mondanék a, azoknak, akik mind a nyolc meghallgatáson. Itt voltak természetes köszönet illeti a kitűnő előadások íróit, előadóit is, és és a titkárságnak is köszönetet mondok, hogy nyolc meghallgatáson át kalauzoltak minket, és lehetővé tették a webstreaminget. Köszönöm szépen még egyszer mivel én nem leszek egyébként elnök, tehát ez az utolsó lehetőségem, hogy köszönetet mondja. Köszönöm szépen.